Right, uh, good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Hétfő délután van, én jól tudom, hogy hétfőn utaznak a kollégák, de hogyha nem kezdjük el időben az ülésünket, akkor egészen biztos, hogy nem tudjuk lezárni a napi rendet. Köszönöm azoknak, akik ma ideértek, állandó vendégeink, törzs vendégeink, ha mondhatom így. Szeretném akkor a technikai közleményekkel kezdeni az interneten is meg lehet nézni, illetve hallgatni ezt az ülést. Napirend elfogadásával folytatjuk, van -e ellenvetés ezzel kapcsolatban nincsen, rendben van. Kettes napi rendi pont a következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása, május 27-28, hogyha az ülés végéig nem érkezik nem érkezik megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Elnök közleményei, hírlevelet mindenki megkapta. Hogyha a titkársághoz szeretnének fordulni valamilyen ügyben, akkor azt természetesen megtehetik. És hogyha megengedik, akkor tulajdonképpen az ülés lényegére fogunk most áttérni ez pedig a tanács soros elnökét képviselő Richard Brutonnek, az Ír Köztársaság foglalkoztatási vállalkozás és innovációs miniszterének előadása. Beszélgettünk mert hogy már régóta ismerjük egymást, és sok ügyről szoktunk tárgyalni, régebben mezőgazdaságról, nem annyira kereskedelmi kérdésekről, mint ma. De azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy azt gondoljuk mindannyian, illetve úgy látják az emberek is, hogy a kereskedelem jelentő, jelentőséggel rendelkezik, ezért is örülök annak, hogy sikerült eljönnie hozzánk. A G8-ak csúcs találkozója lesz ezen a héten, úgyhogy nagyon sűrű a programja az ír elnökségnek. Egy kicsit aggaszt minket egyébként, hogy illetve aggasztanak azok a kérdések, mint például az Omnibus 1 és 2, a mikrofinanszírozási támogatási rendszerek Grúzia számára, Burmának nyújtandó kereskedelmi kedvezmények, illetve a reciprocitás, ebben mindig beletörik a nyelvem, a közbeszerzési piacon, ott nem volt túl sok előrelépés, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tud esetleg nekünk segíteni. Aztán pedig a kereskedelmi megállapodások aláírásával kapcsolatban az elnökség is nagyon aktív kereskedelmi tárgyalásokat folytatott, mint például az USA-val, illetve Kanadával, keleti partnerséggel, aztán pedig tárgyalásokat kezdeményezett Tájfölddel, Japánnal és Marokkóval. Azt remélem, hogy az elkövetkezendő óra során nagyon széles körű tájékoztatást kapunk majd a miniszter úrtól azzal kapcsolatban, hogy milyen munkát végzett az elnökség. Remélem, hogy sikerül majd eszmét cserélnünk, és akár a jövőbe is tekinthetnénk a függőben lévő dossziékkal kapcsolatban. Miniszter úr, akkor üdvözlöm Önt itt, köszönöm, hogy eljött, parancsoljon Öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Sturdy Elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy ismét itt lehetünk és hogy beszámolhatunk a haladásról, és szeretném megköszönni azt a hatalmas támogatást, amit a parlamenttől kaptunk annak érdekében, hogy végrehajtjuk azt a munkát, amelyre vállalkoztunk. Itt már Sturdy elnök úr is mondta, hogy igazából a munkahelyek és a növekedés voltak elnökségünk középpontjában és több tanácsülésen szóba került a mikrofinanszírozás a kisebb vállalatok számára az egységes piacon. A kereskedelem területén ezt tanuljuk elsőként, amikor kereskedelmet tanulunk, hogy a kereskedelem legyen kölcsönös haszonnal mindkét részvevőnek. És a transatlanti folyosó az Európai Unió és az USA között a legnagyobb kereskedelmi folyosó. És még mindig nagyon sok akadály van ezen az úton, hogy fejlődjön a kereskedelem mindkét irányban. De rengeteg lehetőségünk is van, hogy a vámokat leépítsük, az akadályokat megszüntessük. Nagyon fontos az, hogy az EU és az USA számára egyenlő feltételekkel nyíljanak meg a kereskedelem lehetőségei, és pedig hosszú távon. Úgy gondolom, hogy különféle kalkulációk is vannak, hogy milyen haszna lehetne az EU-USA kereskedelmek. Úgy tudom, hogy egy német intézet 400 ezer munkahelyet becsült meg, hogy ennyivel lenne több, amennyiben a szabadkereskedelem megvalósulna. Egy másik forrás, egy újság pedig 2 millió munkahelyet vár a szabadkereskedelmi egyezmény megkötésétől. Nagy örömömre szolgált, hogy együttműködjek a parlamenttel, hogy a parlament löketet adjon ennek a különleges kezdeményezésnek. Február, áprilisban. Áprilisban volt egy informális tanácsülésünk, ahol az Egyesült Államok képviselője és a mi saját képviselőink Moreira professzorral együtt tárgyaltak. És nagyon jó lehetőség volt, hogy közelebb vigyük egymáshoz az informális tanácsülésen a két kereskedelmi térség képviselő. rengeteg munka áll a mandátum mögött is. Szeretném megköszönni a tanácsnak, a bizottságnak és a saját képviselőinknek különféle munkacsoportokban, hogy megkaptuk múlt péntek este. Sikerült megkapnunk a mandátumot arra, hogy megnyíljanak a tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió között. A tanács mandátumát péntek délután kaptuk meg. A magas szintű munkacsoport munkáját gondolom, hogy ismerik. Eléggé sokat dolgoztak mindkét részről a szakértők. Annak érdekében, hogy leépítsük a vámakadályokat és az egyéb kereskedelmi akadályokat. Ez a szakbizottság nagyon erősen támogatta a tárgyalásokat, és remélem, hogy elégedettek is lesznek majd a mandátumunkkal, hiszen agályok is voltak a parlament részéről ebben a szakbizottságban is, és remélem, hogy ezeket sikerül majd eloszlatnunk. Ami a kereskedelem többi területére vonatkozik, illetve az előrehaladásra, áttérnék a kanadai átfogó kereskedelmi megalapodásra, a Citára a tárgyalások folytatódnak. Rengeteget fáradozunk mindkét oldalon, és de Höcht biztos is nagy elkötelezettséggel folytatja a tárgyalásokat. Még azért néhány lépés elválaszt minket a végleges befejezéstől, azonban nagyon jó lehetőségeink vannak. Egy másik terület ahol örömünkre szolgált, hogy eh, a tanács elfogadta a mandátumukat a Tajfölddel folytatott tárgyalások példája. Ezen kívül Vietnámmal is folytatunk tárgyalásokat. Ezek a területek eh, nagyon jelentős növekedési lehetőségeket rejtenek magukban és az eleg, embereknek valószínűleg már elege van abból, hogy állandóan azt hallja, hogy a növekedés 90%-a nem az Európai Unióban fog lezajlani. Az elnökség alatt és a tehát az elnökség alatt Japánnal is megkezdődtek a tárgyalások, kereskedelmi akadályok lebontásáról, és néhány hét múlva Tókióban folytatódnak. A mi elnökségünk alatt a bizottság a tanácsnak adott egy ajánlást, hogy Kínával befektetési megállapodást kössünk. Ez is pénteken volt, széles támogatást kapott a mandátum a tanácsban. a kereskedelmi kapcsolataink nagyon összetettek. Most Kínáról van szó természetesen. Tehát a ellentmondásoktól sem mentes, nagyon sok kihívás rejlik ezekben a kapcsolatokban. Azonban a fejlődési lehetőségeket mindenképpen ki kell használni. És még akkor is, hogyha különbségek vannak a tagállamok között, hogy hogyan folytassuk a Kínával vezényelt tárgyalásokat. Peruval és Kolumbiával is szorgalmazza a bizottság a szabadkereskedelmi megalapodást. 2013 májusában kezdtük Peruval a tárgyalásokat, Kolumbia később kerül sorra, de még az idén. Az ipari és a halászati téren vannak lehetőségek mezőgazdasági termékek piacra juttatásáról, befektetésekről, technikai akadályok, kereskedelmi akadályok leépítéséről. Ezen kívül a szellemi tulajdon, a verseny és az átláthatóság képzik még a tárgyalások témáját. A Moldovával folytatott tárgyalásokat múlt héten zártuk le, Grúziával és Örményországgal tárgyalunk, Marokkóval, is megindultak a tárgyalások, ez pedig szimbolikus volt a déli szomszédaink tekintetében. Később, még az idén a WTO miniszteri konferenciát tart, és egy olyan témákra koncentrál, mint a kereskedelem megkönnyítése. Ez a miniszteri tárgyalás nagyon jelentős mérföldkő lesz a Dohai fordulóban. Itt az Európai Unió pedig tovább finomítja álláspontját. Úgy gondolom, hogy elismerték, hogy a haladás sajnos most akadozik, de reméljük, hogy a VTO új lendületet kap majd. Az elnökségünk alatt prioritást adtunk a Genfi kereskedelem és szolgáltatási tárgyalásoknak. Az Európai Unió ezen a téren proaktív szerepet játszik. Részt vettünk a VTO igazgatójának a kinevezésében, és eh, Acevedo úr volt az előadó, több fordulóra került sor, és az Európai Unió megpróbálta megközelítését összehangolni. Az írelnökségnek is szerepe volt, hogy a koordinátorok megközelítését harmonizálja. Ez pedig nagyon jó jelzés volt, hogy az Európai Unió együtt tud működni ilyen fontos döntésekben. Itt jogalkotási anyagok kal is foglalkoztunk, ahogy Stördi úr is utalt ezekre. Szerintem lényeges lépéseket tettünk. Két javaslatot emelnék ki, amelyek a döntéshozatot könnyítik meg a Lisszaboni szerződés értelmében. Tudom, Moreira úrral folytatott megbeszéléseink alapján hogy itt a szakbizottságuk is szorgalmazza az előrehaladást, és remélem, hogy a hónapban, ebben a hónapban még sikerül megállapodnunk az alelnök úr által említett két témában. Az előttünk lévő elnökségek is keményen dolgoztak, és az összes intézmény nagyon keményen dolgozik, hogy elérjük a megfelelő sikert. Örömömre szolgál, hogy mi is hozzájárulhattunk a sikerhez. Annak is örülök, hogy együttműködhettünk önökkel is az Európai Parlamenttel a piacra történő hozzáférés tekintetében, és májusban a parlament és a bizottság között is megalapodás született. Mindenképpen egy időpontot is kell azonosítanunk, hogy mikor írhatjuk alá a piacra jutási megállapodásokat bizonyos országokkal. A parlament és a bizottság azonban különböző álláspontokkal rendelkezett, azonban a piacra jutási megalapodás 2003. október 1-én lép hatályba, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vállalt ebben a munkában. Ez egy olyan megállapodás lesz, amely nem tökéletes senkinek sem teljesen, de mégis csak jó volt, hogy az Európai Unió konstruktív módon előre tudott haladni. Ezt pedig üdvözöljük. Nagyon intenzív munkacsoport munkára került sor más jogalkotás tekintetében is a pénzügyi felelősségre utalnék, és a tanács valószínűleg az Európai Parlamenttel a litván elnöksége alatt megalapodik a pénzügyi felelősségi megalapodásban. Itt kereskedelmi modernizáció és a harmadik országokra vonatkozó közbeszerzések még olyan jogalkotási témák, amelyekkel foglalkoztunk. Úgy gondolom, hogy ez volt, ez volt az, amit az elnök úr is mondott. Tehát megnéztük ezeket az anyagokat, és beazonosítottuk a különbségeket, és megnéztük, hogy hogyan lehet a különféle megközelítéseket összehangolni. És nem sokára a bizottság nyilatkozatát is megkapjuk. Tehát folytatjuk a munkát ezen a területen is. A parlament és jóvá hagyta a Myanmar burna, burmai vám preferenciák témáját. Ez politikailag nagyon jelentős, és azt mutatja, hogy az Európai Unió elkötelezett a Myanmar burmai demokrácia előmozításában. Végzetül pedig remélem, hogy mindennel foglalkoztam, ami érdekli önöket, de szeretném megköszönni most, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy szólhattam önökhöz a saját szempontomból. Elmondhatom, hogy nagyon gyümölcsöző volt, és ha visszagondolok az 1990-es évek ipari tanácsaira, akkor nem volt meg a parlamenttel ez az együttműködés. És én is 30 éves tapasztalattal rendelkezem parlamenti képviselőként, és látom, hogy milyen elkötelezettség érzékelhető az Európai Parlament részéről is. És remélem, hogy még kiegyensúlyozott együttműködés folytatódik majd. Tehát köszönöm önöknek és Moreira professzornak, a szakbizottságuknak, a támogatást, amelyet élvezhettünk a rövid elnökségünk alatt. Tehát igazából nagy, nagyon jó tapasztalat volt számunkra, és szeretném a saját munkatársaimnak is megköszönni, hogy a nagy nyomás ellenére jó eredményt értek el, nagy fiskális nyomás ellen kellett dolgozni, és mégiscsak segített előre mozdítanunk az Európai Unió ügyét. Tehát köszönöm kollégáimnak is, köszönöm szépen. thank you. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ahogy mondtam az elején, egyébként az írelnökség nagyon aktívan tevékenykedett, és sikerült néhány nagyon kényes témát is lezárni, ahogyan ön is említette. Elmondtam önnek, miniszter úr, hogy számos kolléga hozzámasolója már elég régóta itt van velem, de azt láttuk, hogy a kisebb országok sokkal többet tudnak elérni, mint a nagy országok az elnökségek alatt. Valószínűleg azért, mert hozzá vannak szokva, hogy tárgyaljanak, miközben a nagyobb országok ahhoz vannak hozzászokva, hogy nom- dominálnak miniszter úr, úgy tűnik, hogy mi mindannyian egyfajta alkudozó nemzetből származunk, úgyhogy ez lehet ennek az oka. Nos, akkor következzenek a koordinátorok. Néppártal kezdünk, Daniel Kaspari. Thank you very much for... Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm előadását. Ja, ich möchte mich äh, gerne bedanken. Szeretnék köszönetet mondani az elnökségért. Nem csak a kereskedelem, hanem számos más tekintetben is sikeresek voltak. Nem egy ország mérete számít, hanem inkább az, hogy milyen a kormánya. És úgy gondolom, hogy az elmúlt hat hónapban bebizonyították, hogy az európai témákkal nagyon jól tudnak bánni. Nagyon sok témáról szólt, én kettőt emelnék ki. Az egyik ma délután, illetve este Észak-Írországban összeül a G8-ak, és az Egyesült Államok EU közötti kereskedelmi megállapodásról is szó lesz. Gratulálok az ezen a téren végzett munkájához. Szeretném megkérdezni, hogy képesek leszünk-e a gázt végig nyomni a tárgyalások során, hogy nem sokára 2014 végén lezárhassuk a tárgyalásokat. Tudom, hogy ez nem túlságosan realisztikus, hogy 2014 végéig meg, megoldjuk, de akkor lesz belőle 2016 vagy 2017, és legfeljebb jó sok időre lesz szükségünk. Az öbölmenti menti országokkal már 30 éve tárgyalunk. Tehát gondolja, hogy elérhető az, hogy gyors eredmény szülessen. Hogyha most június elején elkezdődnek a tárgyalások, akkor elképzelhető, hogy ténylegesen hamar eredményt érünk el, hiszen hogyha nem bíznánk ebben, akkor el se kezdtük volna. Szólt Kínáról, nagy egyetértéssel hallottam, hogy a bizottság befektetési védelmi, befektetés védelmi megállapodást szeretne Kínával kötni. Sok európai vállalkozó helyzete Kínában nem túl jó, jók a befektetési lehetőségeik a kínaiaknak Európában, és szeretném, hogy jó lenne, hogyha az európaiak mégis hasonló feltételeik lennének Kínában. De vannak vitás eseteink is a kínaiakkal, Például a napenergia. Nagyon csodálkozom, hogy itt az antidömping vámok területén mi történt, ez a bizottság javaslata, a tanácsban is vita szól arra, hogy most legyenek ilyen dömpingellenes vámok, vagy ne legyenek. Az a benyomásom, hogy a kínaiak készek a tárgyalásra, erről a témáról is, Azonban itt nem igazán a napelemek érdekelnek, hanem hogy a napelemek, napelemek ismét annak a példáját mutatják, hogy a kínai államilag irányított tervezett gazdaság rossz irányba is fejlődhet. Tehát, hogy most a kínaiak ezt direkt csinálják, vagy nem, tehát, hogy monopóliumot akarnak itt a napelemek területén, vagy nem, vagy mondjuk az, hogy ez a, ez a állami gazdálkodás balesete. Nagyon sok ilyen eset van Kínában, tehát nem tudjuk, hogy most ez, a, ez az állami tervezés hibája, vagy pedig szándékos. Tehát nem tudom, hogy most, most a napelemek tekintetében mi lesz, hogy lesznek vámok, nem lesznek, de a kínáknak szeretnénk jelezni, nem akarunk kereskedelmi háborút, de kérdésem az lenne, hogy lát hajlandóságot a megállapodásra a kínaiaknál, a napelemek esetében. Tehát látja ezt a akaratot? Thank you, Dan. Köszönöm szépen, Daniel. Bernd következik a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Miniszter úr, három területre szeretnék kitérni, és remélem, hogy választ is kapok. Az első, számos új tárgyalásról szólt. Tehát, hogyha ezt így körülbelül összeszámolom, Vietnám, Egyesült Államok, Marokkó, akkor kereskedelem, szolgáltatások, akkor körülbelül 15 tárgyalás indult be, vagy halad tovább. Az Európai Bizottságnak milyen kapacitása van, hogy ezeket a tárgyalásokat lelkiismeretesen végigvigye? Hiszen néha az a benyomásom, hogy a bizottság személyzete nem változott a Lisszabon előtti állapothoz képest. És a bizottság adminisztrációs költségvetését a tanács is mindig kritizálja tehát jó lelkiismerettel állíthatja, hogy ezeket a tárgyalásokat végig tudja folytatni a bizottság, vagy pedig eh, stratégiai hátrány-e az, hogy ilyen sok tárgyalásba bocsátkoztak. Második terület, amelyről szólnék, az Egyesült Államokkal való tárgyalások időtartama. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy tényleg optimisták lehetünk, másfél-két évről volt szó. Gondoljunk Kanadára. Kanadával már több mint négy éve tárgyalunk, és még mindig nem zártuk le a tárgyalásokat. Nem tudom pontosan, hogy mikor tudjuk egyáltalán lezárni a tárgyalásokat. És elképzelhető, hogy egy ilyen bonyolult tárgyalássorozat két év alatt befejeződik. De hogyha van egy ilyen ambiciózus célunk, akkor viszont eh, szerintem egy-két eh, konkrét kérdésre kellene koncentrálnunk, mint például a vámok, normák, a piacra jutás, a közbeszerzések esetében, vagy eh, egyéb dolgok. Miniszter úr, egy harmadik téma, amelyről szólnék. Az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra kapott mandátum, tehát itt a vita kezelésre ről is meg akarnak állapodni. Ez, ez mire jó? Tehát az Európai Unió és az Egyesült Államok is nagyon fejlett jogrendszerrel rendelkezik. Tehát a befektetések esetében a külföldi befektetéseknek miért kedvezőbb a jogi megoldási lehetősége, mint a belföldi cégeknek. Például itt van az Ausztrál kormányzat, és itt például Ausztráliában sincs ilyen állami vita, egyeztetés, állami békéltető eljárás a külföldi befektetőkkel kapcsolatban, hiszen fejlett jogrendszerre rendelkező országokról van szó. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nikolász? Renal, Nikolas Rinaldi, szeretnél kérdezni valamit, nem? Akkor Francis, Francis Keller, Franciska Kellernek fogom megadni a szót. Nem úgy nézel ki, mint a zöld koordinátor, de azért mégiscsak megadom neked a szót. Azt hiszem azért mégiscsak tudok az ő nyomában haladni, megpróbálom legalábbis. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy bemutatta nekünk az eredményeiket. Azt szerettem volna elmondani, hogy számunkra egy kicsit furcsa volt a folyamat, különböző mandátum tervezeteket hallottunk, nagyon sok vitás kérdés merült fel a különböző kérdésekkel kapcsolatban, a mandátummal kapcsolatos megkésett döntés miatt. Nem tudom, hogy mit gondol erről, hogy a tagállamok ma a projekttel kapcsolatban a januári dátumhoz képest megosztottabbak, vagy jobban egyetértenek? és nem tudom, mit gondol arról, hogy a parlamentnek nincsen joga tudni arról, hogy milyen eredményei lettek ennek a mandátumnak, hiszen az lenne az igazán jó, hogyha a tagállamokat arra arra kényszerítenék, hogy nyilvánosságra hozzák a mandátumot. Ami pedig a TISA mandátumot illeti, úgy tűnik, hogy a tanácsnak a mandátum tervezetre vonatkozóan csak egy-két ülésre volt szüksége, hogy ezt jóvá hagyja, pedig igazán nagy kaliberű munkáról van szó. Ugyanakkor viszont az előző, a TT-vel kapcsolatban pedig sokkal nehezebben tudtak megállapodni, illetve nem is tudtak megállapodni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy mit gondol erről. Egyetérte azzal, hogy egyes tagállamok a tiza mandátummal kapcsolatban sokkal elnézőbbek voltak, illetve nem lehet-e, hogyha a TTIP után kerül sorra a tíza, akkor sokkal hevesebb vitákat váltott volna ki. Kínával kapcsolatban nem tudom, hogy mit gondol arról, hogy mit gondol a tagállamok kereskedelmi érdekeikkel kapcsolatban milyen álláspontot képviseltek. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos benyomásaik terén a tagállamok sokkal megosztottabbak. Ezek lettek volna kérdéseim, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Franciska, mondja az elnök. Paul, nem tudom, hogy kérdés szeretnél, szeretél volna kérdést feltenni koordinátorként, vagy Helmutot megvárod. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr az előadásáért. Én tulajdonképpen a TTIP-re szeretnék központosítani, és ez egy kicsit eltér erről a, ettől a vitától, amit említettünk a mandátummal kapcsolatban. Nem tudom, hogy már megkaptok a végleges verziót, de úgy gondolom, hogy ez mégiscsak egy inkább előzetes kérdésnek tekinthető. Tehát, hogy a parlament állásfoglalásában néhány hónappal ezelőtt felvetette, hogy a teljes folyamatban szeretne részt venni teljes átláthatósággal, de nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyha a parlamentnek nem biztosítanak hozzáférést a dokumentumokhoz. A mandátummal kapcsolatban remélem, hogy eléggé pontosan fogalmaztak. Úgy tűnik, hogy eléggé széles körül ez a mandátum, amit az Európai Bizottság kapott. Számomra ez azt jelenti, azt a veszélyt jelenti, hogy megállapodhat valamiben, ami a szociális, munkaügyi, környezetvédelmi szabványok tekintetében problémás lehet az Európai Unió számára, és a szabályozói konvergencia pedig inkább lefelé mutat, nem pedig felfelé. Aztán a befektetői státusszal kapcsolatos vitarendezési mechanizmus a mandátum tervezetben nagyon határozottan szerepel, Bent is említette ezt egyébként, ez az EU és az USA eltérő jogi rendszerére is utal, illetve, hogy az befektetői státusszal kapcsolatos vitarendezési mechanizmusnál megállapítható, hogy egy konkrét új fejleményre kerülhet sor a világkereskedelem területén. Nagyon sok civil szervezet egyébként aggáját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a nagyvállalatok ezt arra használhatják fel, hogy a közegészségügy, a környezetvédelmi, a munkaügyi, a szociális szabványokat megtámadhatják, illetve aláshatják. Például a Philip Morrisnál Ausztria ellen a cigaretta csomagolással kapcsolatos eljárás indult. Ezt az esetet egyébként, illetve van egy hasonló ügy egy kanadai vállalattal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon sok európai ország is tárgyalt erről, és azt hiszem, hogy nagyon is érinti sok embernek az érdekeit. Tehát, hogyha az EU és az USA között létrehozunk egy ilyen vitamegoldási, vitarendezési rendszert, akkor azt látható, hogy az nagyvállalatok kapnak majd hozzáférést az igazságszolgáltatási rendszerekhez, nem pedig az állampolgárok. Én nem tudom, hogy mi a probléma egyébként a jelenlegi rendszerrel, miért kellett ezt megváltoztatni. Aztán a TTIP-pel kapcsolatban a hozzáférés kérdése, tehát hogy a génmódosított termékek, illetve a marhahúsban található hormonok és egyéb felhasznált anyagok, gyógyszerekkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ez igenis egy támadás, egy érdektámadás. Teljesen világos ez de nem látom az elővigyázatosság elvét, ez egy olyan elv, amelyet az EU állított fel, és úgy tűnik, hogy a főmandátumban ez nem szerepel, nem jelenik már meg. Nem tudom, hogy fölmerülhet-e annak a veszélye, hogy ezeket az elveket a tárgyalások során egyszer csak elfelejtik annak érdekében, hogy a közbeszerzéseken részt vehessenek. Aztán pedig az USA-val nyíltan egyértelműen tárgyalhatunk-e, hogyha azt látjuk, hogy az európai jogszabályokat az adatvédelemmel kapcsolatban a magánéletvédelmét megszegik, óriási, például Írországban székhelyen rendelkező amerikai vállalatok, mint például a Google, az európai polgárok, illetve az Európában letelepedettek érdekeit is olyan mértékben sértik, illetve szellemi tulajdonjogvédelmét. Nem tudom, hogy erre milyen megoldást tudnának találni. Aztán az utolsó kérdésem pedig egy külön témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz a piacra jutási irányelvet, illetve rendeletet sikerként leírni, hiszen még szombaton is nagyon sok ország ellenvetéssel élt, annak módjával kapcsolatban, hogy ezt hogyan fogadták el, és nagyon sok ország úgy érzi, hogy fenyegetés jelent számára ez a rendelet, úgyhogy ezzel kapcsolatban is várjuk véleményét. Elnök, köszönöm szépen, Pól, a koordinátorok listáját most lezárom. És én az ECR nevében pedig Daniel kérdésére szeretnék reagálni. Nagyon sokan itt a teremben támogatjuk a TTIP-et, és ezért szeretném kérni, hogy erről szóljon még néhány szót, hiszen Daniel is említette, hogy ezzel kapcsolatban pénteken zajlottak viták, nem volt lehetőségünk arra, hogy ezen részt vegyünk, de ezért szeretném az ön véleményét hallani, hogy hogyan is alakultak a dolgok. Köszönöm szépen a kérdéseket. Tehát a mandátumunk tekintetében elég sok tárgyalás van, és hogy most ezek publikusak legyenek, tehát szerintem egy mandátumnak is van joga, tehát megvan a mandátumunk, és szerintem a tárgyaló csoport bizalmas. Tehát egy ilyen mandátum általában bizalommal függ össze. Tehát nagyon sok vita van, és ma, hogyha viták eredményesek, akkor kijuthatnak a közvélemény elé is. Az audiovizuális jogok voltak például egy olyan téma, amerről nagyon sokat beszéltünk, és szerintem itt nagyon jó kompromisszum körvonalazódott, és a tagállamok mind elégedettek voltak vele. Dániel felvetette azt, hogy mennyire ambíciózusak lehetünk, mennyire lehetünk gyorsak. Tehát a többi megállapodás esetében is nagyon sok munkát végzett a magasrangú munkacsoport. És az ambíció mindkét félnél megvan. Az amerikaiak is nagyon szorgalmazták ezeket a tárgyalásokat. Tehát az biztos, hogy nagy sebességgel, maximális sebességgel zajlanak majd a tárgyalások. Teljes mértékben értem az agályokat, de az ambíció megvan mindkét oldalon. Az amerikai és az európai részen is megvan az akarat, hiszen az Európai Unió is szeretne növekedést elérni, és és a közintézmények részéről is nagy elkötelezettséget követelez, hiszen itt munkahelyekről van szó, hallottuk, hogy 400 ezer és 2 millió között lehet az új munkahelyek száma, amelyek összefüggenek az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodással. Tehát kölcsönös érdekekről van szó mindkét oldalon. Kína, a kínai kapcsolatok úgy gondolom, hogy a saját hozzájárulásuk is mutatja, hogy mennyire összetett ez a dolog. Óriási ország, nagyon gyorsan nő, úgy fejlődött, hogy eltér tőlünk, tehát más szabályok vannak, más finanszírozási lehetőségek, mint amiket megszoktunk. És hogy hosszú távú partnerséget alakítsunk ki, Hát ez hullámvasút. Egyszer fönn vagyunk, egyszer lent vagyunk. És így van. Más. Ahogy mondta. Más. Más nézetek vannak. A tanácson belül is néhány tagállam a hosszú távú lehetőséget látja, és ebben a kontextusban foglalkozik a problémával, mások pedig Mások azt mondják, hogy nagyon keményen ragaszkodjunk a szabályokhoz, hogy így alakítsuk ki a hosszú távú együttműködést. Hmm, eltérnek az álláspontok abban a tekintetben, hogy milyen megközelítést alkalmazunk, azonban a kölcsönös tiszteleten alapuló, hosszú távú kapcsolatokban vagyunk érdekeltek, és például az ilyen antidömping vámokról szóló tárgyalások is mutatják ezt. De most, most nem, nem részletezném ezt ennél jobban. Tehát, hogy a kapacitás, a bizottság kapacitása és a személyzet kapacitása korlátozott-e, hogy ilyen sok tárgyalást folytasson? Tapasztalataim szerint különféle sebességgel haladnak. Néhány tárgyalás nagyon intenzív, mások nem annyira. Úgy gondolom, hogy a, az EU-USA megállapodásnál nagyon ambíciózó célról van szó, és nagyon alapos előkészítő munkálatok zajlottak. Igen, ambiciózus időkeretről van szó. És nem tapasztaltam ilyen hiányosságokat, vagy kényszert, tehát, hogyha tárgyalunk ilyen sok fronton, you know, I haven't had any... akkor nyilván természetesen személyes tapasztalatom mondatja ezt velem, tehát, de nem látok személyzeti hiányt. Tehát, hogy néhány területen tárgyalunk, igen, tehát szerintem ez egy dinamikus dolog, nem egy statikus dolog, hogy megszabjuk, hogy na most erről meg erről tárgyalunk. A dolognak megvan a saját dinamikája organikus élete van a tárgyalásoknak, és megpróbálunk kölcsönös tisztelet alapján tárgyalni. Tehát természetesen eh, meg kell néznünk, hogy eh, meddig halad, meddig mehet el a politika, mint hogy eh, bizonyos dolgokat megnézzük, hogy itt hogy működik, ott hogy működik. Tehát itt nem a kalibrálásról van szó, hanem a politikáról, politikai akaratról. nem, nem szeretnék itt most az európai és az amerikai közszérával foglalkozó politikára kitérni. De nem akarjuk az európai normákat aláásni. Rengeteg olyan terület van, ahol kölcsönösen eltávolíthatjuk a vámakadályokat. Anélkül, hogy a közpolitikai célokat megváltoztassuk. Tehát Európa természetesen az, akit védi, hogyha erre gondolt a normák betartásának tekintetében, tehát nem adjuk fel a normáinkat. Tehát más ott a közpolitika, és más Európában. Teljesen tudatában vagyunk a különbségeknek, amikor tárgyalunk. befektetések. Ja, igen, a befektetők védelme. Franciska Keller említette. Tehát itt tagállamok ebben a tekintetben tehát amikor bejönnek az emberek különféle álláspontokkal, ez normális. A lényeg az az, hogy találjunk egy kölcsönös alapot amelyen megállapodhatunk. Úgy gondolom, hogy végezetül a tárgyalásaink ilyen alapon zajlottak. Természetesen voltak különbségek a vita során. Tehát itt, itt igazából az ember 99 százaléka támogatja mandátumunkat, és ez pedig általános támogatás. 99 százalék az kényelmes többség. Itt nem igazán látnék különbséget. Itt a TISZ ügyében. Tehát ez egy eh, konkrét dolog. És itt eh, ez egy egész kulturális dolog is, tehát a szolgáltatás, kereskedelmi megállapodás nagyon fontos. A szerződés alapján is, hogy mennyire lényeg a kultúra védelme. Ez, ez végig jelen van a megközelítésünkben. A tagállamok eltérőek a kereskedelem tekintetében Szerintem nem. Természetesen vannak országok, amelyeknek más az álláspontja, és nagyon szabad, nagyon erősen szabadkereskedelmi, nyílt kereskedelmi hagyományaik vannak, és vannak olyanok, amelyek óvatosabbak a nyílt kereskedelem tekintetében, de ahogy a dokumentumok is mutatják, ha bilaterális megállapodásaink vannak különféle országokkal, és betervezzük, hogy ennek milyen hatás lehet a munkahelyekre, akkor szerintem nagyon jelentős. Néhány európai kormány nincs abban a helyzetben, hogy másfajta fiskális politikát folytasson a befektetések érdekében. A kereskedelem szerintem egyesíti a tagállamokat, tehát a kereskedelem munkahelyeket teremt. Tehát lehet, hogy máshol vannak a hangsúlyok a bizonyos tagállamokban, az ágazatok között, de ez a kereskedelmi tárgyalások sajátja. Vannak érzékeny témák az EU-USA tárgyalások során. A tárgyalóknak ezeket fel kell ismerni, és meg kell védeni az érzékeny területeket. De teljesen nyilvánvaló, hogy minden tagállam elkötelezettséget vár, és az elkötelezettség a kereskedelem motorja. Nagyon fontos az, hogy versenyképes módon tegyük ezt, hogy egy nagy piacra bejuthassunk, ez pedig minden tagállam számára a lehetőségeket, munkahelyeket jelent. Tehát nem hinném, hogy alapvető különbségek vannak. Igen, hangsúlybeli különbségek vannak. De nem hinném, hogy a tagállamok itt széthúznának. Mások a hagyományok, mások a különféle szektorok, megközelítésbeli különbségek vannak. Nem osztom azt a nézetet, hogy igazából lefele zuhanunk, lefele versenyzünk, hogyha az Egyesült Államokkal tárgyalunk. Európai közpolitika célja az értékek védelme, de nagyon sok kölcsönös, közös értékünk van az Egyesült Államokkal. Tehát nagyon sok helyen közös megközelítés van, és ez pedig eh, könnyíti a tárgyalásokat a befektetések területen, a befektetés védelem tekintetében is megvannak a jogi hagyományok. És ismét, itt van a hormonkezelt termékek, a GMO-k, igen, a bizottság elnöke Barózó úr is tudja, hogy különböző a megközelítések. És nyilván más lesz a politika, számos területen. De, de nem hinném, hogy az Egyesült Államok azt várják Európától, hogy egyszerűen feladjon bizonyos dolgokat, hogy kereskedjen az Egyesült Államokkal. Európa védeni fogja a közpolitikai értékeket, érdekeket, és ez lesz az egyik hajtóerőnk de azért tárgyalunk általában, hogy lehetőségeket azonosítsunk, hogy lehetőségeket nyissunk meg a politikai céljai számára. Meg kell találni az egyensúlyt. És itt van például a bizalmasság kérdése, adatvédelem, és az egy más terület. A piacra jutásról szóló mandátum Hát kicsit meglepett, hogy azt mondta, hogy itt az embereket fenyegetik, zaklatják. Hiszen a bizottság és a parlament részéről is megvolt az elkötelezettség, vannak különbségek, mondjuk a sebesség tekintetében, de itt nem egy elvi dologról volt szó, hogy adjunk az országoknak időt, de mégiscsak legyen egy észszerű határidő. az országokban kibontakozó reformok végrehajtásának érdekében. A befektetők védelménél is különböző megközelítések vannak. Néhány néhány tagállamnak már igenis van kölcsönös befektetés védelmi megalapodása az Egyesült Államokkal. Itt vannak különbségek a tagállamok között. És ismerjük a fejlett jogrendszert mindkét oldalon, tehát nem hinném, hogy itt probléma lenne az Európai Unió számára. Néhány tagállam felvetette ezt, és az biztos, hogy tud, a bizottság tudatában lesz ezeknek az agályoknak, miközben tárgyal. De a befektető védelmi megállapodás nem fogja alásni az európai politikai értékeket. Elnök úr, azt hiszem, hogy, illetve remélem, hogy megválaszoltam a kérdéseket, amennyire képességeim engedik. És most pedig még egyszer szeretném megköszönni a szakbizottságnak és Moreira professzornak ezt a nagyon jó kapcsolatot, amely az elmúlt hat hónapban közöttünk megvolt. Tehát nagy örömömre szolgált, hogy haladást érhettünk el ezeken a területeken. Úgy tűnik, hogy más nem szeretett volna kérdést feltenni, hogyha valóban ez a helyzet, akkor én magam szeretnék önnek köszönetet mondani, miniszter úr, ugyanis mindig rendelkezésünkre állt, amikor szerettük volna tárgyalni a tanács képviselőjével, illetve az elnökség képviselőjével. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, és úgy gondolom, hogy kitűnően működött az együttműködés a tanács és az elnökség között. Remélem, hogy a továbbiakban is együtt fogunk tudni működni, együtt dolgozni, ugyanis nagyon remélem, hogy karrierje során még lesz alkalma visszatérni ide az Európai Parlamentbe. A G8 csúcs találkozóra kerül ezen a héten sor, önök lesznek a házigazdák, Remélem, hogy az orosz elnök számára sikerül majd egy új úszómedencét biztosítani, azt hiszem, hogy a tóban úsztak, nem? Vagy hogy is volt ez a történet? Minden esetre minden jót kívánunk önnek, köszönjük, hogy eljött ide a szakbizottsághoz, és reméljük, hogy a TTIP pedig halad előre. Nagyon jó volt hallani az ön bátorító szavait. Köszönjük szépen! Thank you. Thank you. Right, uh, ladies and gentlemen, we move on to item five. <clears throat> Térjünk akkor át most az ötös napi rendi pontra. Nicolo Rinaldi jelentése következik a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlása. Talán tudják, hogy az Európai Bizottság javaslattal fog élni egy eszköz létrehozásáról, amely az Európai Unió hitelességét helyreállítja a kereskedelmi fellépések tekintetében harmadik országokkal. Ez tulajdonképpen a vitarendezési szervek területére vonatkozik kétoldalú és többoldalú megállapodások során, amikor az Európai Uniónak a sérelmet elkövető országokkal szemben valamilyen megtorló intézkedést kell alkalmaznia. A döntéshozatali folyamat eredményessége, amelyet a rendeletben javasoltak, az Európai Unió számára nagyon jó eszköz lesz hitelessége helyreállításában. Nikoló tessék, megadjuk a szót. Köszönöm, elnök úr, ez a jelentés második bemutatás. Azt hiszem, hogy ezt röviden tudom tekinteni, hogy közben volt egy nagyon eredményes megbeszélés az árnyékjelentéstevőkkel is. Itt tulajdonképpen egy, egy olyan eszköz próbálunk létrehozni, amelyik meghátrálásra kényszeríthetik azok a partnereinket abban az esetben, amennyiben nem tartják be a szerződésben foglaltakat. A az alkalmazása a hatájáról már szólt az elnök úr, nem fogom megismételni. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek végül is egy utolsó megoldásként alkalmazandók, tehát akkor kell hozzájuk, hozzájuk nyúlni, amikor nincs más megoldás. Jelenleg a helyzet rendkívül összetett, ami ennek az eszköznek a létrehozását illeti, ugyanis 15-től 31 hónapig szükséges a jelenlegi eljárással, amely jelenleg érvényben van, ahhoz, hogy olyan büntető intézkedéseket hajtsunk végre. Az Egyesült Államokban például nagyon kevés hét szükséges ugyanerre. A jelentés tervezetet júliusban fogjuk bemutatni a következő ülésünkön. Ami a bizottsági javaslathoz képest más, egyelőre, tehát hozzáteszem, hogy mindezt az árnyék jelentést tevők el egyetértésben négy módosított vezettünk be. Az első a legfontosabb. Ezt a árura és közbeszerzésekre akarnánk alkalmazni, tehát a szolgált, mi pedig a szolgáltatásokra is ki akarjuk terjeszteni. Tehát a ö, szabályzatnak az első pontját is módosítani kell. Nem könnyű ezt az eszközt alkalmazni a szolgáltatásokra is. Vannak eltérő vélemények a tanácsnál a különböző tagállamok között is, és a bizottság is nagyon óvatosan járt el ebben az esetben. Ugyanakkor van egy nagyon világos és egyértelmű jogi alap, amelyikre támaszkodva bevezethetjük ezt az eszközt a szolgáltatásokra is. A szolgáltatások egy növekvő szerepet játszanak a kereskedelmi kapcsolatainkban, és ezért szükséges az, hogy megfelelő, hatékony jogi védelmet is tudjuk nyújtani tudjuk, hogy mennyire fontosak a szolgáltatások a különböző országokkal megkötött kereskedelmi megállapodásokban, és ezért szükséges az is, hogy ezt az eszközt kiterjesszük a szolgáltatásokra. Egy sor olyan intézkedésről van szó, amelyet elvben soha nem akarnánk alkalmazni, de inkább olyan eszköz, amelyik elriasztja a partnerénket attól, hogy ilyen a, ilyen ö, szintig jussanak a dolgok. Tehát ö, remélem soha nem kerül sor arra, hogy ténylegesen alkalmazni kelljen ezeket az eszközöket. A második változást, amit szeretnénk elérni, az az, hogy kiterjeszteni a hatályt három évtől, 5 évig. Egy próbaidőszakról van szó ugyanis. Miért akarjuk ezt a próbaidőt kiterjeszteni és meghosszabbítani? nem könnyű azt megállapítani, hogy mikor kerül majd ennek a, ezeknek az eszközöknek az alkalmazására. Lehetséges, hogy három év alatt nem kerül sor arra, hogy ezeket alkalmazni is kelljen. És ezért szeretnénk egy hosszabb időt kijelölni. Másodszorban pontosan azért, hogy megmutassuk a partnereinknek, hogy hatékony eszközöket dolgozunk ki, nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket ne túl rövid időre irányozzuk elő, hanem hosszabb időre, hogy ők is lássák, hogy mi hosszú távra szeretnénk berendezkedni, és ezért módosítani szeretnénk a három évet öt évre, a bizottsággal való egyeztetés során azt látom, hogy hajlandosság lenne erre. A harmadik téma a bizottsági változathoz képest, ahol módosítani szeretnénk, az a parlamentnek a szerepe. Olyan dolgokról van szó ugyanis, amelyek nagyon fontosak a parlament számára. Nagyon sokszor olyan geopolitikai fontosságú kereskedelmi megállapodásokról van szó, amelyek nagyon fontosak lehetnek számunkra jelenleg a társ döntéshozatali eljárást elfelejthetjük, mert annyira hosszú, hogy, hogy, hogy nem is érdemes belevágni sem. És ezért a 9-es cikkben az a szándékunk, hogy létrehozzunk egy párbeszédet a kereskedelmi vitákról, angolul Dispute Settlement and Enforcement, amelyik a bizottságot arra kötelezné, hogy konzultáljon a parlamenttel, mielőtt az intézkedést bevezetné, és miután bevezették, annak érdekében, hogy tudjuk pontosan, hogy mit alkalmaztak. Tehát nem egy, egy, egy komoly jellegű ö, szerepünk lenne ebben, amelyik nagyon lelassítaná a munkát, hanem egy könnyített, egy strukturált párbeszéd annak érdekében, hogy tájékozottak legyünk arról, hogy mi zajlik és mit alkalmaz a bizottság, esetleg más szabályoknak az alkalmazását is belevonhatjuk ebbe a későbbiekben. Aztán egy apró változtatás még, megpróbáljuk erősíteni a konzultációt, a bizottság és az érdekelt eh, területek vezetői, illetve szereplői között annak érdekében, hogy világos legyen, hogy mit csinálunk, és miért csináljuk, és hogy az érdekeltek is kapjanak eh, hozzászólást ez lenne tehát ez a négy terület, ahol módosításokat szeretnénk elérni, Ezekről már beszéltünk az árnyék jelentéstevőkkel, akiknek köszönetet mondok. Júliusban lesz majd a dokumentum, az írásos dokumentum bemutatása, majd július végén a módosítók benyújtásának a határideje lesz. Köszönöm szépen. Thank you, Nikola. Köszönöm, Nikola. Nikoló Szájfi asszony parancsoljon. Merci, euh, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Frank Proust szeretném helyettesíteni, megbízott azzal, hogy néhány megjegyzést tegyünk. Köszönjük szépen, köszönjük az előadónak, hogy bevonta a munkába az árnyékjelentéstevőket, jelentéstevőket, Ugyanakkor négy pontot illetően szeretnénk ö, megjegyzéseket tenni, ami a közbeszerzéseket illeti. Itt ö, úgy gondoljuk, hogy néhány probléma van ennél az eszköznél, összekeverik más témákkal, és úgy gondoljuk, hogy nagyon ki kell emelni a közbeszerzések szerepét ebben a jelenlegi jogszabályban. Amikor a közbeszerzések miatt történik ez a retorzió, akkor nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő ellensúlyozás, ellentételezés is. Meg kell nézni és tanulmányozni kell, hogy retorzió esetén milyen lesznek a, mik, mik lesznek a következmények a másik fél részéről. Vannak olyan olyan országok például, amelyek folyamathatnak arra, hogy fölemeljék a, vám, a vámokat az Európa Unióból származó termékekre. Tehát ezeket meg kell gátolni. Amit tudni kellene az az, hogy a, az Európai Unió hozhat olyan intézkedéseket, a, olyan retorziókat a közbeszerzéseknél, amelyek hatással lesznek olyan területekre is, amelyek esnek a közbeszerzésektől. Meg kell próbálni mindent megtenni annak érdekében, hogy a retorziók ne befolyásoljanak más eh, területeket. Egy olyan eljárás kell találni, amelyik világos, hatásos és világos legyen Például arra gondolunk, hogy egy kiegészítő összegnek a kifizetésére eh, ösztönözzük a partnerünket. Melyik legyen a leghatékonyabb intézkedés? Milyen eszközöket és milyen iparágokat, milyen területekre terjeszteni ezeket a retorziókat. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a különböző retorziók bevezetésénél az ellenhatás mennyire súlyos a különböző tagállamokra és azon belül is a különböző területekre. Meg kell nézni, hogy azok az országok, amelyek leginkább érintettek a tagállam, azok a tagállamokat, amelyek legjobban érintik ezek a retorziók. A 9-es cikknél nagyon fontos, hogy ezt leszögezzük és tisztázzunk. Egy világosabb rendszert kellene kidolgozni annak érdekében, hogy az eljárás igazságos, hatékony és megfelelő legyen ezért egy konzultatív eljárást javasolnánk, és nem annyira a kivizsgálást. Nagyon fontos, hogy a szakértőknek a véleményét hallgassák meg a tagállamokban. Ugyanakkor nagyon világos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy azt az, orsz, az az ország járjon a legjobban, amelyik a leginkább szenvedett az adatretorziótól. végrehajtási, jogalkotási aktuson keresztül történnek ezek az eljárások. Mi úgy gondoljuk, hogy ez lenne a legmegfelelőbb eljárás. Ugyanakkor egy olyan eszköz kell találni annak érdekében, hogy a parlament hogy a parlament eh, is megfelelőképpen tájékozott legyen, ezért azt javasoljuk, hogy minden egyes eljárás esetén a bizottság kétszer látogasson el a szakbizottságunkhoz, és itt zárt ajtóknál kétszer tárgyaljon, és mutassa be az eljárásokat. Nagyon fontos lenne ez annak érdekében, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy miből is áll ez az intézkedés, és milyen eredmények várhatóak ebből. Köszönöm szépen a figyelmüket, és amennyi amennyiben van megjegyzés, ezt továbbítani fogom kollégámnak. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Szájfi asszony. Nincsen listánk a frakcióktól, hogy kik az árnyék előadók, de én vagyok az SSD árnyék előadója. Köszönöm, Robert mindenek előtt szeretném elmondani, ahogy ezt már elmondtam a korábbi videó során is, hogy úgy gondolom, hogy ez a rendelet egy nagyon nagy lépés lenne abban tekintetben, hogy a kereskedelmi jogok átláthatóak legyenek. Nikoló első javaslatá tekintve támogatom én is a szolgáltatások bevonását a rendeletbe, hiszen hitelességet adna az Európai Unió fellépésének. És olyan országokra vonatkozóan, amelyek kereskedelemmel, illetve amelyek szolgáltatásokkal kereskednek. Tehát a szankciók lehetőségét is meg kellene gondolni. A szolgáltatásokban emlékezünk csak a Boeing esetre. De szerintem fontos lenne megnézni, hogy milyen szakciók alkalmazottak ebben a szektorban. Tehát a gáz tekintetében itt a külföldi fogyasztás, a kereskedelmi jelenlét kerül szóba, és a legnagyobb kedvezmény elvét is fel lehet függeszteni. Itt a szolgáltatások esetében a szankciók jogi és technikai nehézségekkel is járhatnak. Egy ilyen példa lehet például, hogyha például egy külföldi szolgáltató már az Európai Unióban jelen van, és a nemzeti törvényeknek megfelelően bizonyos tulajdoni jogokkal bír. Itt MFN kötelezettség különféle díjakat jelentene, Szerintem ez lenne a legjobb opció. Jó lenne tudni előre, nem tudom, hogy ezt megtalálhatjuk, ugye a tanács mennyire támogatná azt, hogyha beveszük a rendeletbe a szolgáltatásokat is. A parlament szerepe, szeretném aláhúzni, hogy eh, támogatom azt az elképzelést, amelyet az ECR nyújtott be, hogy legyen egy eh, platform a párbeszéd számára, ahol a bizottsággal párbeszédet folytathatnánk. Az Ekonban eh, van egy hasonló monetáris párbeszéd az Európai Központi Bankkal. Végezetül pedig várom a Nikolóval történő együttműködés és a többi árnyék előadóval. Köszönöm szépen. Köszönöm, György. A következő Jan lenne, de sajnos kötelezettségei vannak saját országában, éppen ezért megkérném Richardot, hogy olvasson föl egy rövid állásfoglalás. Itt egy rövid véleményt Nikoló jelentéséhez. És megnézzük, hogy a szolgáltatások is részét képezzék-e. Én azt szeretném, hogyha a bizottság egy tanulmányt rendelne meg erről, és pedig abban a, tekintet, abban a tekintetben, hogy a tanácsnál milyen esélye van a rendelet felülvizsgálatának. Az Európai Unió gondosan felméri a gazdasági érdekeket, a gazdasági hatásokat, és pedig eh, minden érintett megvizsgálásával, akiket érint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Ez eh, has, hasznos eszköz lehetne, hogy eh, megnézzük, hogy milyen érintettek léteznek, és hogyan befolyásolja őket keresnek kereskedelem. Harmadsorban, ami az Európai Parlament szerepét illeti, az előadóval és a kollégákkal már e-mail kapcsolatban vagyok, és a preambulum bekezdés szövegéről beszélünk, és remélhetőleg az INTA szakbizottság rendszeresen tárgyalhat majd a bizottsággal, hogy kereskedelmi intézkedéseket foganatosítsanak. És az egységes piacon bilaterálisan lehetne szabályozni a harmadik országokkal történő együttműködést. És én is várom az együttműködést. A következő. Albert. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Az utolsó ülésen nem tudtam részt venni, egyéb kötelezettségeim miatt, úgyhogy a frakciót nem tudtam képviselni, de úgy gondolom, hogy valóban fontos az, hogy azokat a kérdéseket vitassuk meg, hogy az EU-nak legyen egy horizontális eszköze, amely ezekkel a témákkal foglalkozik, a WTO, illetve más nemzetközi kereskedelmi megállapodások keretében működnie az késések elkerülése érdekében. A másik, illetve többi árnyékjelentéstevők is említették, hogy tulajdonképpen a szöveg maga is ebbe az irányba mutat, hogy ezt a horizontális megközelítést képviseljük. Ami pedig a közbeszerzéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy ez is olyan terület, ahol a megtorló intézkedéseket bele kellene venni a megállapodásokba. Úgy gondoljuk, hogy ide kell tartozzanak a szolgáltatások is, miközben az bizonytalannak tűnik, hogy a szellemi tulajdonjogokat is ide vegyük be. Az eszmecseréket illetően úgy gondolom, hogy a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek össze kellene ülnie hogy ezeket megbeszéljük, úgy gondoljuk ezt mi is, de ami az Európai Unió érdekeinek védelmét illeti, ez nem csupán a megtorló intézkedéseken múlik, hanem inkább az Európai Unió magatartásán. Főként a kettős mércék elkerülésén, illetve hogyha erős partnerekkel kerülünk szemben, mint például az USA vagy Kanada, akkor az Európai Unió ne hezitáljon túl sokat azon, hogy bizonyos megtorló intézkedéseket alkalmazzon. Ugyanakkor viszont, ha más országok, más gyengébb országokkal kerül szemben, akkor pedig úgy tűnik, hogy sokkal szívesebben, könnyebben alkalmazza ezeket a megtorló intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy a megtorló intézkedéseket tehát nem alkalmazzuk egyenlő mértékben, és ezt mindenképpen el kell kerülni, hiszen a kereskedelmi partnereinket ugyanúgy kell kezelnünk. A WTO szabályait az EU-nak is be kell tartania, ez szerepeljen a szövegben, és ezzel kapcsolatban az Európai Unió maga tartását, illetően például a banán konfliktusban nem volt ugyanolyan, mint más esetekben. Öt eset volt az Európai Unióban, és úgy tűnik, hogy a, nem vettük figyelembe az Európai Unió részéről a partnereink álláspontját. Különösen fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament szerepvállalását megerősítsük ebben a folyamatban, és támogatom a jelentéstevő azon javaslatát, hogy az Európai Unió szerepvállalását növeljük. Nikoló, nagyon sok javaslattal éltél, ezeket körültekintően meg fogjuk vizsgálni, és ha már konkrét álláspontot dolgoztunk ki, akkor találkozni fogunk újra, de mindenképpen támogatjuk a parlament szerepvállalásának növelését, és úgy gondolom, hogy a teljes kérdésnek átláthatónak és érthetőnek kell lenniük minden partner számára, tehát hogy milyen megtorló intézkedések vannak érvényben, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek is kereskedelmi partneri szinten részt kellene vennie ebben a folyamatban, a megtorló intézkedések tekintetében, hogy elmagyarázhassuk, kifejthessük jobban álláspontunkat. Köszönöm, Helmut Daniel következik. Lenne egy rövid megjegyzésem, én is köszönöm az előadónak a jelentést. A, szerintem fontos az, hogy védekezni is tudjunk. Egy dolgot szeretnék javasolni, hiszen szerintem Rinaldi kolléga anyagában van egy ugyanolyan nehézség, mint a saját anyagomban a piacra jutási eszköz. Gondoljunk bele a bürokratikus akadályok léte. Azok számára, akik szeretnének eh, szolgáltatásokat nyújtani önkormányzatoknak, városoknak, hasonló megoldást kellene szerintem mindkét esetben találni. Köszönöm. Muscardini asszony. Grazie, ehm, condivido le affermazioni. Köszönöm szépen, osztom Rinaldi kollégának a megállapításait. Nagyon sok eh, és a többi kollégának is a megjegyzéseit, akik hozzászóltak. Nézd, szeretnék az egy, egyes megjegyzéseket kommentálni és szeretném azt megerősíteni, hogy a magunk részéről szeretnénk a WTO-nak a szabályait betartani. Meg vagyok győződve arról, hogy jelenleg a, a, VTO jelenleg nem működik megfelelőképpen, mert óriási nagy különbségeket eh, hozott létre, és ezeknek az alkalmazása is eh, különbözik országról országra. És ezért mi azt szeretnénk, hogy egyenlő szabályokat, világos szabályokat eh, hozzon, amelyek egyenlően érintenek mindenkit. Nos, egy sor olyan kezdeményezés, negatív kezdeményezés indult el az utóbbi időkben, és a kereskedelmi gyakorlat nagyon sokszor nem egyenlően működik, ugyanakkor még veszélyt is hoz, egészségügyi, élelmiszerügyi problémákat, veszélyeket hoz, és nagyon sokszor kulturális szinten és lesújt egyes országokra, tehát ez szolgálja azt, hogy meggátolja a szabad kereskedelmet, rámutatok arra, hogy például amit Kína jelenleg folytat, azt a gyakorlat, az ennek egy világos bizonyítéka. Hogyha ezt megengedjük, ezt a gyakorlatot, akkor egyszerűen csak itt növekedni fog ez a probléma egy dologra szeretnék rámutatni, és maga az előadó is rámutatott erre, hogy a közbeszerzéseknél és a szolgáltatásoknál a, a magam részéről én a közbeszerzésekre fogok szorítkozni. Ahogy Dániel is rámutatott, nagyon nehéz erre egy megoldást találni. Ugyanis a közbeszerzések inkorrekt mi volt a, miatt Európában is egyre inkább jelentkezik a bűnöző, a bűnöző csoportok, illetve a korrupció egyre erősebb. Egy ilyen eszköz lehet mint ez, amelyik segít nekünk abban, hogy megállt parancsoljunk ennek a jelenségnek, és köszönöm szépen Rinaldinak az elvégzett munkát. Köszönöm. Um, give the floor now to the commission. Um... Köszönöm, most szeretném Martin Lukasnak a bizottság részéről átadni a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a támogató szavakat, amelyeket a javaslatunk kapott. Most négy elemre reagálnék, amelyet Rinaldi úr is említett. A szolgáltatások felvétele, megvizsgáltuk ezt a kérdést nagyon alaposan, amikor szövegeztük a javaslatot. Tehát uh, itt nincs ez kizárva, itt az elvről van szó. Tehát itt általában, hogyha kereskedőről beszélünk, akkor áruk és szolgáltatások kereskedelméről beszélünk. Tehát részletében megnéztük a dolgot, és láttuk, hogy technikai nehézségek vannak. És a célkitűzésünk az, hogy legyen egy áramvonalasított eszközünk, de nyilvánvalóan tovább folytatjuk a téma megvitatását. Ami a második pontot illeti, ez az öt éves meghosszabbítás, amíg a rendelet hatályba lép. Igen, említett itt okokat is, tehát hogy miért három évet választottunk mi. Az a rendelet hatájából függ össze. Tehát itt a szolgáltatásokat kizártuk, de természetesen, hogyha a hatályt megnöveljük, akkor az időkeret is változik. A harmadik kérdés, az Európai parlament álláspontját természetesen figyelembe vesszük, hogy szeretnének informálva lenni a rendelet felülvizsgálna menetéről. Nyilvánvalóan szeretnénk megnézni, hogy hogyan tudjuk az információ áramlást jobban megoldani. Természetesen szeretnénk rendszeres párbeszédet. Lehet, hogy nem annyira rendszeres az a párbeszéd, mint lehetne, itt például különböző megbeszélésekre gondolok a párbeszéden belül. Nyilvánvalóan olyan dologról van szó, amelyet szeretnénk még megnézni. De én itt a döntés hozatal igazából tiszta komitológia, és ezt ne kössük össze ezzel a párbeszéddel, amelyben szeretnének részt vállalni. Tehát fájdalmas tárgyalásaink voltak a kereskedelmi omnibusszal. Nagyon fáradtságos dolog a komitológia. A negyedik pont, hogy erősítsük a bizottság és az érintettek közötti párbeszédet. Nagyon fontos pont ez. Nagyon fontos az is, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk a fogyasztók számára. Tehát meg kell néznünk, hogy eh, a kereskedelmi szankcióknak milyen hatása lehet. De itt rugalmasságot is kérek a konzultációs folyamat szerkezetét tekintve. Hiszen ott van a WTO vitarendezési mechanizmusa, és ott nagyon sok idő van. Tehát ott van a közvetítés, mielőtt egy ügy esetleg bíróságra kerül. Tehát szeretnénk eh, egy garanciát is adni, és ez pedig a 90 nap. Tehát 90 napon belül kell dönteni, és itt természetesen lehet az érintettekkel tárgyalni, ugyanúgy, mint a többi nyomon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Nikoló. Szeretnél, szeretnéd lezárni a vitát? Köszönöm szépen, igen, nagyon gyorsan. Ami megpróbálom csoportokba gyűjteni a, a különböző hozzászólásokat, mert egyesek egy témáról szólnak. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak. D'esame procedura di consultazione che è stata proposta ami az eljárást illeti konzultáció vagy vizsgálat, Proust is mondta, meg Szafi kolléganő, bármelyik megoldásra nyitott vagyok. Proust kollégával már beszéltünk erről. Al momento lascerei le cose come sono. Egyelőre így hagynám a kérdést, de amikor megvan az egész tervezett, akkor meg visszatérhetünk erre. Ami a közbeszerzéseket illeti, ezek már lesznek az én javaslatomon olyan módosítók, amelyek ugyanabban az irányba mutatnak, mint amit kért Proust kollega. Ugyanakkor nem hiszem, hogy elkezdhetjük megnézni a megtorló intézkedéseket, és azokat felsorolni, mert ez majd a bizottságnak a feladata, és az ő feladatuk lesz megállapítani, hogy melyik a leghatékonyabb intézkedés, ugyanakkor akár javasolhatnánk valamit, ami a parlament szerepét illeti, azt hisz, és az átláthatóság mindannyian egyetértünk, azt hiszem. Ugyanakkor a bizottsághoz szólnék. Mi nem a, szeretnénk azt, nem szeretnénk azt elérni, hogy szavazzunk a parlamentben a bizottsági kérdésekről és ügyekről. Egyszerűen csak tájékoztatást szeretnénk kapni, először a döntés előtt, majd a döntés bevezetése után. Tehát meg szeretnénk érteni, hogy miért alkalmazták az adott eszközt, és mi ennek a háttere mechanizmust kell találni erre. Azt hiszem, hogy ez nem okoz problémát a bizottságnak sem, mert eh, azt hiszem, hogy mindannyian hajlandóak vagyunk gyorsan és rugalmasan dolgozni, mert eh, ez csak így működik. Ez csak így működik az ilyen jellegű rendeleteknél. Ugyanakkor az, hogy előzetesen meghallgatjuk a bizottságot, eh, anélkül, hogy szavazatot adnánk, hogy szavazásra kerülne sor, és utána, utólag is eh, tájékoztassák a fejleményekről, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy megfelelően korrekt legyen az intézmények közötti kapcsolat. Hogy is mondjam, ezek fontosak, fontos események lennének annak érdekében, hogy eh, megfelelő legyen az együttműködésünk. Ami a konzult konzultáció, a szereplőkkel való konzultációt illeti, eh, remek, eh, támogatom azt, amit mondott a bizottság, és nagyon jó az a rugalmasság, amit a bizottság tarusít. Az igazi kérdés a szolgáltatások kérdése hallottuk, hogy bevonták a szolgáltatásokat is a ö, bizottság részéről is, nagyon óvatosan. Eleinte mi is óvatosak voltunk, el kell, hogy mondjam, de a különböző frakciók képviselőivel volt egy találkozónk, és úgy gondoltuk, hogy egy erőfeszítést te kell tenni ebben az ügyben. Én úgy gondolom, nem, ha, nem lenne hasznos jelenleg egy tanulmányt készíteni a bizottság részéről, mivel merkért kértük a jogi szolgálataikat, hogy, hogy tanulmányoz ezt a kérdést. Egy, egy kivizsgálást a bizottság részéről az nagyon lelassítaná az egész folyamatot. Megerősítem az, hogy a politikai szándékunkat mindenki támogatja, hogy a szolgáltatásokat is bevonjuk, legalább fenyegetésként, hogy így mondjam. Ez nagyon fontos, ugyanis a szolgáltatásoknak egyre nagyobb a súlyuk. Kaspárinak is igaza van, nagyon fontos, hogy meglegyen egy integrált megközelítés e, e, téma ezen e, jelentés és más jelentések között, és ezt e, igen, ezzel egyetértek. Kétségtelen, hogy összefüggés van e munka között, és e, más munkák között, nevezetesen az, amivel Kászpári kollega foglalkozik. A tanácsnál a szolgáltatásokat illetően megosztottak, az országok. Franciaország kéri a szolgáltatások bevonását, mások viszont kételyekkel vannak ezt illetően, ugyanis a az állam helyi szintje és a központi szintje között nagyon nagy eltérések vannak, és sok országban még zajlik e a vita. Ez a meccs még zajlik tehát, és ennek az eredményét majd később fogjuk megtudni. Tehát a magunk részéről ezeket a modosításokat szeretnénk bevezetni. A szolgáltatások témájában egy nagyon kemény harc és csata lesz. Ah, thank you. Köszönöm szépen, Nikoló. Nagyon fontos jelentésről beszélünk, hiszen ennek nagyon komoly hatása lesz a kereskedelmi tárgyalásainkra és kapcsolatainkra. A következő lépés a jelentés tervezet megszavazása lesz júliusi ülésünkben ülésükön, illetve bocsánat, a megvitatása, és szeptemberben fogunk szavazni a szakbizottságban. Köszönöm mindenkinek a vitán való részvételt. Következik akkor most a hatos napi rendi pont, illetve a hatos, hetes tulajdonképpen nagyon közel állnak egymáshoz. Krisztiána Muscardini jelentése a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, ez követi pedig a illetve a legutóbbi inteülésen volt az első eszmecsere. Muszkárdini asszony témájával kapcsolatban, és a szakbizottság úgy döntött, hogy véleményt formál ezzel kapcsolatban, hiszen hatáskörünkbe tartozik a belső piacon forgalmazott fogyasztási cikkek témaköre, és az EU fő kereskedelmi partnerei már az import termékekre vonatkozóan is egy minőségi megjelölést alkalmaz. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek a kereskedelmi partnerek, és ez megjelenjen a jogszabályokban. is. Krisztiána, tessék! kollégi kérnök. Köszönöm szépen azon kollégák, akik jelen voltak a legutóbbi bizottság, szakbizottsági ülésen. Velük már volt egy rövid eszmecsere, erről az anyagról, ami egy konkrét témáról szól, ami pedig azt a rendeletet, azzal a rendelettel foglalkozik, amelyik a belső kereskedelem, a belső kereskedelemmel foglalkozó szakbizottságnál dolgozik. A magunk részéről egy nagyon nagy eszmecserét szeretnék lefolytatni annak érdekében, hogy meghatározzunk egy problémát, amelyik az európai fogyasztókat érinti, az európai kereskedőket, és ez a helyzet egy kellemetlen helyzet, és hátrányban vagyunk más olyan országoknak a szereplőivel, amelyek nem alkalmaznak olyan szigorú szabályokat, mint a miénk. Egy tipikus esetet szeretnék felvázolni, egy olyan címke, amelyik túlságosan sok definíció tartalmaz, és amelyikből a nyomonkövetés egyértelmű lenne, az túlságosan költséges lenne, és ez e, viszont egy urbán, e, egy városi legenda e, igazándiból, mert egy olyan termék, egy olyan, amelyik elmegy a mexikói, az amerikai vagy a kanadai piacra, hogyha mi megvásároljuk itt Európában, ugyanazt a címkét kellene, hogy viselje, hogy tartalmazza, mint amit azokban az országokban szükséges. Tehát igazándiból egy elvi kérdésre lenne szó. Nagyon fontos lenne a, a hamisítás visszaszorítása érdekében, és azért is lenne fontos, hogy a fogyasztók is megfelelő tájékoztatást kapjanak, akkor, amikor az egyik országban egy másikba kerül forgalmazásra egy termék. A kemetés nagyon fontos olyan áruk esetében, amelyek az Európai Unión kívüli országokban ból származnak, nagyon fontos, tehát hogy meg tudjuk állapítani, hogy honnan jött ez az áru, és hogy jutott el az Európai Unióba. A minket érintő szöveggel két probléma van alapvetően. Az egyik az, hogy a szankciókat kellene harmonizálni. A bizottság által bemutatott szövegben ott szó van szankciókkal, az importálók számára, de ugyanakkor nagyon megközelítő módon kerül említésre. Mi azon szeretnénk dolgozni, hogy ezek a szankciók, ezek a büntetések, amelyeknek célja az, hogy jobban működővé tegyék a, a piacot, azokat ne az tagállamok találják ki, és eltérő módon alkalmazzák a különböző tagállamok, hanem hogy legyen egy megfelelő alap, amelyik alapján a tagállamok egységes módon alkalmazhassák ezeket a szankciókat. Ezeket a szankciókat az eladott darabokra kellene, alapján kellene megállapítani, és összefügg összefüggésben a szankcióval az, hogy mennyire veszélyes az az áru, amelyik, amelyet forgalmaznak, és a harmadik kritérium az ennek az árunak a az értéke. Tehát a három kritérium az darabszám, a veszélyesség, illetve az értéke. Az alapelv az az lenne, mint ahogy más alkalmaknál is, ahogy alkalmazzunk már és én már elkezdtem ezen az anyagon dolgozni, és kaptam a kollégáktól is nagyon sok javaslatot. Én szeretnék kapni kollégáktól módosítókat annak érdekében, hogy egy olyan szöveget tudjak kidolgozni, amelyik mindenki számára vállalható legyen itt a szakbizottságon belül, annak érdekében, hogy erős legyen ez a szöveg, és hogy a, a, a, a mindenki elfogadja a belső piac szakbizottság, és elfogadja a mi a szövegünket. Köszönöm szépen. Az IMCO egyébként az illetékes szakbizottság, és még a ciklus vége előtt szeretnének ezzel kapcsolatban valamilyen eredményre jutni, ezért nagyon szorít minket a határidő, úgyhogy az INTA képviselőinek még ugye az ülés előtt ki kell küldeni minden nyelvre lefordítva a javaslatokat, illetve a módosítókat. Daniel, tessék. Ja. Um, Kedves kolléganő kolléga, két dologról szeretnék beszélni. Salvatore Iacolino árnyék előadó nevében szólalni, valaki sajnos nem lehet ma jelen, tehát az ő nevében is szeretnék most felszólalni. Ő azt mondta, hogy bizonyos termékeknél a származási helyi már számos alkalommal tárgyát képezte. 2010-ben lépett hatályba a rendelet, és 2013-ban pedig eh, ugyanerről a témáról szavaztunk. Itt az IMCO véleményét is figyelembe vettük, és ez esetleg a WTO tárgyaláson felmerülő problémák megoldásánál is segít. A hetes pontban, amelyet megvizsgálunk, roppant fontos, hogy garantáljuk az információhoz való jogot az európai fogyasztóknak, és azoknak az országoknak, a fogyasztóknak, akik profitálnak az EU-s partnerségből. Nagyon fontos lenne, hogy a származási hely megjelölése minden terméken rajta legyen, EU-s vagy nem EU-s terméken, amelyekről egyéb rendelkezés nincsen. Itt uh, a módosítók során egyéb termékeket is bevehetnénk. Nagyon fontos, nagyon, hogy elgondolkozunk az átláthatóság érdekében az áruk nyomon követéséről is. Árnyék előadóként teszek néhány javaslatot. Ennyit Jakolino kollégám túl, és most személyesen tennék egy megjegyzést én is, ami nekem fontos, az az, hogy garantáljuk a rendelet segítségével, hogy amennyiben kötelezően előírjuk, akkor ne zavarjuk össze a jelöléssel a fogyasztókat. És a folyamat során el kell gondolkoznunk, ugyanúgy, mint Jakolino kolléga, azon a kérdésen, hogy milyen összetevők, milyen anyagok vannak a termékekben, milyen összetevők. Hiszen, hogyha informálni akarjuk a fogyasztókat és nem megtéveszteni, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy például egy termék származási helye, mondjuk vám, a vám tekintetében megfelele, hiszen igazából a származási helyről szóló szabályok értelmében meg kell adni a termék származási helyét, és ezt pedig nagyon pontosan meg kell követelni, hiszen a fogyasztó tudni szeretné, hogy honnan származik egy bizonyos termék. Igen, igen, itt összezavarjuk az ellenséget, ismerjük ezt a taktikát. Igen, igen, ma eléggé sok dolgunk van, tehát egy picit gyorsítsunk. És most a uh, Kutas úr, és utána lang. Köszönöm szépen, elnök úr. A mi árnyék előadónk, Jörg Leichtfried sincs itt, hiszen Ausztriában nagyon fontos megbeszélésem van. Az ő nevében szeretnék néhány gondolatot megosztani a szakbizottsággal, nem beszélek túl sokáig, hogy ne veszítsünk sok időt. Leichtfried úr Muscardini asszony jelentésével egyetért, nagyon kiegyensúlyozott állásfoglalásról van szó, és a parlament a ciklus elején elfogadott álláspontjával is összevág. Tehát itt igazából visszavonásra került mm, olyan módosítók, amelyek nem elég erősen védték volna a fogyasztók érdekeit. Tehát Lightfried úr nagyon kiegyensúlyozottnak tartja a jelentést jónak, de három pontot szeretne még kiemelni. Elsősorban véleményem szerint szükséges hogy eh, egy nyilvános fogyasztóvédelmi adatbank jöjjön létre. Hiszen a nemzeti rendszerek a tagállamokban rendelkeznek ilyennel, és az Európai Unión belül így nagyon gyorsan lehetne veszélyes termékeket azonosítani. Szerintem így még plusz biztonságot is teremthetünk, és a hatóságok elektronikus úton gyorsan értesítést kaphatnak az ilyen esetekről. A második megjegyzésem, az online kereskedelem külön megvizsgálandó, és a piaci felügyeletek itt különleges nehézségekkel konfrontálódnak, amennyiben online módon történik a termékek értékesítése. Tehát a bizottságnak itt különleges eszközöket kell találni a vámszerzek számára, hogy az online kereskedelemnél is be lehessen avatkozni. Kihangsúlyozom, itt a tagállami felügyeletek közötti együttműködést. Ezt az együttműködést mindenképpen erősíteni kell, hogy eh, több eh, fogyasztó biztonság legyen ezen a téren is. A harmadik pont ténylegesen, hogy eh, a származási hely jelölését is erősebben kell követelni a fogyasztók számára, és így javíthatjuk a termékinformációt. Van néhány probléma, ezekről már hallottunk, de végezetül igazából az érték teremtési lánc ismerete úgy legyen lehetséges, hogy ne rójunk túlságosan bürokratikus terheket az érintettekre. De a fogyasztó informálásának mindenképpen észszerűnek kell lenni. És Lightfried úr meg van győződve róla, hogy eh, ez a három pont bekerülhet az anyagba, és úgy gondolja, hogy nem lesznek nagyobb problémák az anyaggal. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bent Paul. Köszönöm szépen, nagyon röviden szólok majd. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és egyetértek azzal a javaslattal, hogy minden nem élelmiszer jellegű termékre kell vonatkozik ez a szabályozás, hiszen az élelmiszer jellegű termékre már van külön szabályozás. A következő felvetésem pedig az lenne, hogy egyetértek a kettes módosító indítványjal. Úgy gondolom, hogy ezt talán ki is lehet bővíteni, hiszen nem csupán arról van szó, hogy termékbiztonságról beszéljünk, hanem a fogyasztók jogairól, illetve a hamisított termékekről, arról, hogy döntést hozhassanak, tehát hogy honnan kívánnak termékeket vásárolni, illetve hogy mondjuk megszállott területeken lévő telepekről ne vásároljanak termékeket, vagy bizonyos termékeket egyes országokat bolykottáljanak, tehát hogy a fogyasztók tudjanak arról, hogy honnan vásárolnak terméket, hogy azokban az országokban tiszteletben tartják-e a munkaügyi, az emberi jogi védelmi szabályokat a termékbiztonságon túl természetesen. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Paul, hogy ilyen röviden beszéltél, most akkor a bizottságnak fogom megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a tisztelt képviselőknek, illetve a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Úgy gondolom, hogy ez kifejezetten zenefüleinknek, ugyanis az Európai Bizottság javaslatát is tulajdonképpen tükrözi, tehát, hogy jobban nyomon követhetők legyenek a termékek az Európai Unión belülről vagy kívülről. Köszönjük a jelentéstevőnek a konstruktív megjegyzéseit. Két nagyon fontos aspektust szeretnék kiemelni tehát, hogy jobb azonosítás, illetve nyomon követhetőség valósuljon meg, illetve a szabályok jobb érvényesítése. Ami az első pontot illeti természetesen az Európai Bizottság azon a véleményem van, hogy nagyon szeretné megerősíteni, illetve érvényesíteni azt, amit a nyomon követhetőséggel kapcsolatban már felvetett a termékek származási helyével kapcsolatban, illetve címkézéssel kapcsolatban, ami pedig a büntetésekkel kapcsolatos javaslatokat illeti, természetesen egyetértünk azzal, hogy a tagállamoknak a maximális szintű védelmet, illetve végrehajtást és büntetéseket kell alkalmaznia. De az Európai Bizottság ezzel a javaslattal megkapja azt a lehetőséget, hogy tovább lépjen. Mi azt szeretnénk olyan olyan büntetéseket javasolni, amelyek eredményesek, megvalósíthatók és elrettentő jellegűek. Én úgy gondolom, hogy jogilag ez megvalósítható. Nem tudom, hogy a javaslaton belül ön szerint melyik lépést lehetne megerősíteni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor a jelentéstevőnek adom vissza a Köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket, javaslatokat és dicséreteket természetes ezeket majd kérem nyújtsák be módosító indítványok formájában, és akkor megpróbálom ezeket beépíteni a, a tervezetbe, és akkor így fognak a bizottsághoz kerülni. A bizottságnak van, volt egy, egy nagyon helyén való megjegyzés a szankciókat illetően, és én tükrözöm viszont a kollégáknak a véleményét, hogy ne legyen lehetséges a jövőben, hogy egyik tagállam eltérő szankciót alkalmaz, mint egy másik tagállam. Lehet, hogy a bizottságnak nincsen jogi mód, kerete vagy hatalma ahhoz, hogy meghatározza, hogy mennyi legyen az az összeg, de a bizottságnak viszont lehetősége van arra, hogy megállapítsa az, hogy mi alapján hozzák meg ezeket a büntetéseket, annak érdekében, hogy nagyon hasonló legyenek ezek a büntetések. Ugyanis azt fogjuk látni máskülönben, hogy egyes, országokban, egyes országokon keresztül fognak importálni árut, mert az a bizonyos ország alacsonyabb büntetéseket alkalmaz, mint egy másik ország. Tehát azt kellene elérni, hogy minden országban a büntetés, a szankció ugyanolyan mértékű legyen, vagy legalábbis hasonló, ugyanis olyan paramétereket kell alkalmazni, amelyeket a, szag, amelyeket a bizottság eh, állapít meg, és ez egy megfelelő módozatot, módszert eh, ír elő a tagállamoknak, amikor eh, arra kerül a sor, hogy meg kell állapítani, hogy mennyi legyen a szankció. Ezen szerintem meg fogunk tudni állapodni, de amennyiben ez nem történne, akkor akkor arra következetes fogunk jutni, hogy Európában bizony kétfajta súly, kétfajta mértékegység van, súlyegység van, vagy mértékegység van, annak megállapításához, hogy milyen szankciót kapnak egyes büntetés, egyes problémák okozás után. Köszönöm szépen. Hétfőn június 24-én lesz. Igen, igen, igen, 18 óra kor. Most akkor áttérünk a hetes pontra. Ez a termékek piaci felügyelete, és György Kutas az előadó. Nagyon szoros határidőkkel dolgozunk. György, köszönöm szépen, Robert. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy ezek az anyagok szorosan összefüggenek, hiszen a termékbiztonság tekintetében kell a piaci felügyelet. És nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat. Üdvözlöm ezt a termékek piaci felügyeletéről szóló rendeletervezetet az Európai Bizottság részéről. Szeretném elmondani, hogy az összes iparral folytatott tárgyalásom során mindenhol üdvözölték ezt a piaci felügyeleti tervezetet. Az INTA tekintetében, hiszen véleményt írunk, és nem az imkót akarjuk lerohanni. Itt a fő agálynak teljesen világos körvonalai vannak. Mindenek előtt azt említeném meg, hogyha ha nem az összes termelő tartja be a szabályokat, és a harmadik országból importált termékek sem a szabályok értelmében készülnek, akkor nincsen tisztességes verseny. És megpróbálok mindenek előtt olyan szabályokat kialakítani, amelyek érvényesek, és amelyeket minden, tál, minden tagállam tiszteletben tart, és a harmadik országoknak is ugyanezeket a szabályokat kell betartaniuk, és azt ellenőrizni kell. A javaslatom, hogy hat részre osztható. Először is azt hiszem, hogy fontos, hogy a piaci felügyeletek között együttműködés jó legyen, tehát főleg a preferált harmadik országok piaci felügyeleteire gondolok. A második javaslatom a felügyeletek együttműködése az Európai Bizottság kereskedelmi tárgyalásaiban is jelen legyen, hiszen nagyon sok tárgyalás zajlik. A harmadik, nagyon lényeges, hogy a tagállamok megfelelő forrást juttassanak a piaci felügyeleteknek és a vámszerveknek. Itt nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. És nagyon eltérnek a vélemények, hogy hogyan haladjunk előre. Tehát itt ugyanazok a szabályokat kell az összes tagállam számára alkalmazni. Jó, igen, hát ez az elképzelés, aztán majd meglátjuk. A bizottságnak aktívabbnak kellene lennie, hogy erősítse az együttműködést, és hogy mindenki azonos feltételekkel kereskedjen. Meg kell nézni, hogy a felügyeleti rendszerben hol vannak a gyenge pontok. Az ötödik megjegyzésem az, hogy a bizottság kritikusan eh, vizsgálja felül a tagállamok és a harmadik országok közötti kereskedelmet, hatodszor pedig eh, legyen egy páneurópai adatbank, ezt koordinálja majd a bizottság, és ebben piaci felügyeleti intézkedések vannak, és ez egy olyan adatbázis lenne, ahol az összes termelő, az összes termék benne van, amely megsértette a szabályokat, tehát egyfajta fekete lista. Szerintem ez jó lenne a jövőt tekintve, de meghallgatom a kollégáimat is, hogy mi az ő véleményük. Nyitott vagyok a vitára. Sajnos a időnk nagyon szoros. Június 24-e a módosítók benyújtásának határideje, és most kíváncsi vagyok, hogy milyen kompromisszumokat tudunk találni. De úgy gondolom, hogy ez egy jó vélemény lesz. Köszönöm. Köszönöm, Györgye. Tehát majd összehozzuk a tagállamokat, nem lesz könnyű. Daniel? Yeah, um, again, um, our az árnyék előadónk, Salvatore Jacolino nincs itt, tehát akkor eh, felolvasom az ő megjegyzéseit, és egy szempont, amely alapvető a frakciónk számára az a vámvizsgálat. Megfelelő technikai eszközökkel kell ellátni a vámot, hogy hatékony legyen. Ezen kívül a vámszervek közötti együttműködés kulcsfontosságú, harmonizálni kell a vámeljárásokat, amely a kockázatos termékek behozatalára vonatkozik főleg. Legyen közös büntetési rendszer meggondolandó, és ilyen módosítókat fogunk majd benyújtani. Személyesen is lenne egy megjegyzésem. Úgy gondolom, hogyha kicsit előbbre haladunk a jelentésről, hogy Kutas úr is mondta, hogy legyen a vámkezelés egy kicsit egységesebb. Hiszen nem lehet az, hogy a vállalatok a markukba röhögnek, és bizonyos kikötőkbe, bizonyos repülőterekre küldik az árujukat, hogy megkerüljék az ellenőrzést. Abszurd ez a helyzet. És hálás lennék, hogyha ezt a témát minden frakción belül megtárgyalnánk. Itt nem szeretnék a többi szakbizottság munkájába belekontárkodni, de látjuk, hogy mennyire fontos a kérdés, és a vám hatósága az Európai Unión belül már múlté, de vannak vámok kifelé, és ez, ez pedig nagyon sok területen jelentkezik a globális áruforgalom esetében. Tehát ebben a szakbizottságban 2014-ben mélyítsük el a vám szervekről való megbeszélést. Mi, az én frakcióm mindenképpen szorgalmazni fogja, tehát a vámkezelés eh, ne legyen többé mostoha gyerek. Itt eh, jobbnak kell lennünk, és éppen ezért nagyon hálás vagyok az előadónak. Köszönöm, Daniel Paul. Megint nagyon rövid leszek. Nagyon köszönöm Jorgnak Egyetértek az általános megközelítéssel, tehát, hogy koherens megközelítésre van szükség az egyes tagállamok között, és hogy megfelelően felkészült, felszerelt piacfelügyeleti hatóságokkal rendelkezzünk, egyébként nem sokra megyünk velük. Ami pedig a szélesebb körű témát illeti, ez olyan termékek piaci felügyelete, amely a felügyelettől függően természetesen veszélyt jelenthet a fogyasztói biztonságra, de ami ennek a témának a kereskedelmi aspektusát illeti, nagyon sok termék érkezik a közös belső piacra, amelyek már a ter- gyártás során veszélyt jelentettek a dolgozók számára, a munkasok számára. Erről már nagyon sokat beszéltünk egyébként. Tehát, hogy azt az aspektust is vizsgálni kell, nem csupán a fogyasztók biztonságát, illetve a termékbiztonságot. Köszönöm szépen, Krisztiána. Köszönöm szépen, köszönöm a nagyon nagyra értékeljük azt a szöveget, amit benyújtott. Egyesek biztosan emlékeznek arra, hogy amikor először jött el hozzánk de Good biztos úr, ma jó magam és mások is felvetették a vámok problémáját, hogy harmonizálni kell az ellenőrzéseket. Hamarosan véget ér a mandátumunk, és még mindig ugyanez a probléma áll előttünk, meg kellene próbálni meg beszélni, rábeszélni a, azok, akik illetékesek ebben, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel komolyan. Ami a piac felügyeletét illeti, annyit tudunk tenni, amennyit lehet. Tudjuk nagyon jól, hogy egész Európában egyes kereskedelmi kikötők azért vagy azért, mert egyes országok nem kaptak annyi pénzügyi segítséget, nem lehetséges olyan ö, átható ellenőrzés, mint amit szeretnénk még mindig eh, vannak olyan harmadik országról jövő termékek, amelyek szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül jönnek, és eh, olyan országokról is érkeznek áruk, amelyek nem alkalmazzák a mi biztonsági szabványainkat. Nagyon nehéz ezt a kérdést megoldani. Ők ugyanis nem használják, nem alkalmazzák azokat a nyomonkövetési eszközöket, amit még szeretnénk. Nos, eh, teljesen egyetértek azzal, amit az előadó mondott és javasol, ugyanakkor majd eljuttatok néhány módosítót, és benyújtok, ugyanakkor a bizottsághoz szeretnék szólni, Érdemes a kockázatos árukra központosítani az ellenőrzést, amennyiben nem lehet ezeket az ellenőrzéseket és vizsgálatokat központosítani, akkor hiába dolgozunk, a semmiért fogunk dolgozni, mert az eredmény nem lesz az, amit mi szeretnénk. Krisztina, uh, Köszönöm, Krisztina. Despina Spanajú a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tagoknak Nagyon érdekes volt hallgatni a nézeteiket. Nagyon elégedettek vagyunk, hogy ennyire szívükön viselik ezt az ügyet. A legtöbb javaslat mind arra vonatkozott, hogy erősítsük a piaci felügyeletet, osztjuk ezt a nézetet, és a bizottság feladata most az, hogy megvizsgálják, hogy hogyan tudja a piaci felügyeletet erősíteni. Osztjuk a előadó véleményét, hogy abszolút szükséges az együttműködés a harmadik országok felügyeleteivel. Éppen ezért már meg is vizsgáltuk a lehetőségeket, és nagyon érdekes javaslatokat kaptunk. Tehát nem szeretném most azt mondani, hogy a bizottság nem hallgat. Nagyon érzékenyek vagyunk, kihívásról van szó, és pedig a tagállamok végrehajtó szerveivel együtt azt állítjuk, hogy a piaci felügyelet nem szenvedhet hiányosságokat, hiszen itt néhány tagállamban már igazi kompromisszumok vannak. Tehát a jelen vita során jelentjük, hogy ez nagyon fontos. Tehát például a szabálysértési adatbázis. Nagyon jó elképzelés. El kell gondolkoznunk azon, hogy az egyéb felvetett problémát is meg tudjuk oldani, és a tagállamokra új rendszert rovunk ki. Ez a források tekintetében nagyon nagy kihívás. Szerintem mindjárt gondolkozzunk el, hogy hova juthatnak a szűkös források. Itt az egyik tag is javasolta, hogy a szakbizottság folytasson párbeszédet, és szeretném önöket is meghívni, hogy tárgyaljunk a vámmal foglalkozó európai szervet, tehát minden taggal szeretnénk megoldani a tapasztalatainkat, nagyon fontos a végrehajtás. Most végül, de nem utolsó sorban, elnök úr, szeretném megköszönni a nagy érdeklődést. Ugyanaz a célunk, és reméljük, hogy el tudjuk még fogadni ebben a jogalkotási ciklusban. Támogatni fogjuk Önöket. Thank you, George. Köszönöm szépen, York. Szeretnél visszatérni erre a témára? Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, köszönöm a támogatást. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen egy követ fújunk a bizottsággal. A bizottságnak pedig azt szeretném mondani, hogy mi parlamentként természetesen támogatjuk Önöket, de jelen pillanatban inkább a tanács lehet a problémás az Önök számára. Úgy gondolom, hogy megpróbálhatjuk visszaállítani az európai állampolgárok belénk vetett bizalmát. Köszönöm szépen! Thank you, George. It's the Köszönöm szépen, George. Ugyanaz a módosítók határideje, mint az előző jelentésnél. Tehát Június 24-e délután 6 óra. Nagyon köszönöm akkor mindenkinek. A következő napi rendi pont pedig egy szóbeli kérdés. EU-Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatok, szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása, a gazdasági kapcsolatok tekintetében Tajván és a kontinens között meglehetősen jól alakultak. A kérdés azonban az, hogy a Európai Unió a kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatban milyen álláspontot foglal el. Ruszt kolléga a jelentéstől, és a koordinátorok fognak dönteni majd a menetrendről. Daniel, te fogsz szólni erről? Ja, mm, lieber äh, Robert, ich glaube... Kedves Robert, szerintem az lenne annak lenne értelme, hogyha a következő ponttal együtt tárgyalnánk meg ezt a pontot is, tehát a Kínához fűződő kapcsolatánkkal. Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság szilárd alapokra szeretné helyezni a Kínához fűződő kapcsolatainkat. A befektetés védelem szerintem itt nagyon fontos, és az Európai Parlamentnek is állást kell foglalnia. Másrészt viszont azt is hiszem, hogy garantálnunk kellene, hogy Kínának az a része, amely nem esik a megállapodás hatája alá, negatívan lesz érintett. Tehát azt javasolnám, hogy itt a beruházás védelem Tajvan esetében is hasonló legyen. Tehát itt az érem két oldaláról van szó, hogyha komolyan veszük a kínai politikát. A javaslatunk az, hogy ezt a témát egyidejűleg, ezeket a témákat egyidejűleg tárgyaljuk meg, és javaslatom az lenne, hogy a frakció egy módosítót is majd benyújt, és az állásfoglalás tervezetet pedig úgy szavaznánk meg, hogy a kereskedelmet most kihagyjuk, hogy mindkét régió ugyanazon elbírálás alá essen. De nagyon fontosak a kapcsolataink, nagyon fontos, hogy továbbfejleszünk a Kínához fűződő kapcsolatainkat, és a beruházás, védelem nagyon lényeges, de hogyha megnézzük a helyzetet, akkor ősztől várható ez, már Japánnal tárgyalunk, Dél-Koreával megvan már ez a megállapodás. Tehát az ASEAN országokkal szabadkereskedelmi megállapodásunkról tárgyalunk, és nagyon fontos az, hogy Tajvan sem, hogy Tajvan se szenvedjen hátrányt, hiszen európai vállalatoknak is offenzív érdekük fűződik a térséghez, hiszen Európa legnagyobb külföldi befektető Tajvanon, és ez az ottani polgárok, munkavállalók és vállalatok érdeke is, tehát legyen jobb a beruházás védelem és szerintem a parlament egy időben tárgyalja a két anyagot, és Tájvan esetében pedig koncentráljunk a beruházási részre. Igen? Köszönöm, Daniel, egyetértek ezzel. Nem sokára a Kínára is áttérünk. Egyébként Bern, tessék. Unruhigt. Egészen nyugtalan vagyok, elnök úr. Ugyanaz a véleményem, mint Kaspari úrnak közösen tárgyaljuk a dolgokat, és a tajvani állásfoglalásban pedig tényleg a beruházásokra koncentráljunk, és vegyük ki itt a szabadkereskedelmi zónákat. Köszönöm. Um, uh, Franciska. Franciska, tessék. Köszönöm szépen. Egy kicsit egyébként e- ez irányba mennék tovább, hogy a kereskedelemmel kapcsolatban nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nem akarunk tovább menni annál, amiben eddig sikerült megállapítani. Ezzel nem tudok egyetérteni egyébként, és nem igazán látom, hogy miért kellene EU-Tajvan beruházási megállapodást kötnünk. Most nem tudom, hogy a dolgozók a munkavállalók jogainak védelméről van szó, azzal egyetértek egyébként, de szerintem a beruházási megállapodás azért nem kimondottan a munkavállalók jogainak védelméről szól, hanem inkább a beruházók védelméről. Úgyhogy ezért aztán nem érzem igazán égetőnek ezt a kérdést. Köszönöm, mondja az elnök. Az állásfoglalás szövegét kiosztottuk, de most igazából a szóbeli kérdésről beszélünk. Nem? Helmut az állandó jelentéstevője Kínának. David, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok szólni. Ellátogattam Tajvánba, láttam, hogy milyen fejlett az ipar, a technológiai ipar, és szeretném elmondani, hogy Tájván nagyon nagy befektetéseket eszközöl Kínában, több millió fontos befektetésekről beszélünk egyébként. Ezért úgy gondolom, hogy igenis nagyon fontos, hogy megpróbáljunk valamilyen kereskedelmi megállapodásra jutni. Köszönöm szépen. Szeretne valaki még hozzászólni? Nem? Akkor következzen Kína. Vagy a bizottság? Nem tudom, a bizottság szeretne hozzászólni? Tessék. Nagyon köszönöm. Peter Berz vagyok, a DJ Trade-től a távol keletér felelek. Természetesen figyelembe vettük Tajván azon érdekét, hogy az EU-val tárgyalásokat folytasson, és azt is jól tudjuk, hogy Tajván megállapodásra jutott különböző harmadik országokkal is. Nézzük akkor ezt meg. Olyan országokról van szó, amelyek Tajvánt államként ismerik el, olyan országok ezek, amelyek hasonló megállapodásokra jutottak Kínával is. Ami az Egyesült Államokat illeti, őket nézzük meg közelebbről. Az állásfoglalási indítvány azt mondja, hogy Tajvan beruházási megállapodásra jutott. Ezt szeretném kiavítani, ugyanis a beruházási megállapodás inkább egy beruházási nyilatkozat a tájváni amerikai intézmény, illetve a Taipei képviseleti iroda között az Egyesült Államokban, és egy közös elvi nyilatkozatot adtak ki, tehát ez nem egy kétoldalú megállapodás, hanem tulajdonképpen egy, nyelvi, egy elvi nyilatkozat, tehát egy kereskedelmi, illetve beruházási elvi nyilatkozat. A kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások pedig folyamatban vannak az Egyesült Államok és Tajvan között. Ez nem csupán a gazdasági része ennek, hiszen nagyon fontos kereskedelmi partnerről van szó, és a politikai dimenziót is meg kell vizsgálnunk a Tajvannal folytatott kapcsolataink során, Párbeszédet folytattunk a legfontosabb szereplőkkel, és az erőforrások, illetve a fontosság és a gazdasági szükségesség szempontját is figyelembe kell vennünk ezen tárgyalások esetében. Hasonló nyilatkozat várható egyébként, tehát egy elvi nyilatkozat a nemzetközi beruházásokról, illetve egy kétoldalú beruházási megállapodás a későbbiekben. Nézzük meg, hogy Kínával hogyan haladunk, haladtunk a tárgyalásaik során, és aztán nézzük meg, hogy Tajvánnal érdemese hasonló kezdeményezésekkel élnünk. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm. Az állásfoglalása indítvány megtárgyalása a júliusi ülésen lesz. A következő napi rendi pontunk pedig az EU és Kína között egy kétoldalú beruházási megállapodás megkötése érdekében folytatott tárgyalások. Bocsánat. Ön az árnyék jelentéstevő elnézést kérek, akkor Solc úr következik. Köszönöm, elnök úr igen, valahol itt áruk, szolgáltatások, hozzáférés, igen, de itt a lehetséges EU-kínai beruházási megalapodásról beszélnék. Ez egy nagyon fontos mutatója annak, hogy a két gazdaság eh, hogyan integrálódik. Minél több a befektetés, annál nagyobb az integráció, és eh, annál eh, jobban jár mindkét gazdasági partner. Az EU és Kína között növekedett, óriási mértékben növekedett a kereskedelmi volumen, most nem szeretném a számokat elismételni, de a közvetlen befektetések szintje még viszonylag alacsony. Néhány európai vállalat hosszú távon gondolkodik, és már húsz éve elkezdte Kínába befektetni. Itt már működő együttműködési formák vannak. És ide tartoznak például német autógyárak, de brit vagy lengyel vállalatok. Mások pedig inkább haboztak. Másrészt a kínai vállalatok csak az utóbbi időben kezdtek az Európai Unióban stratégiai befektetéseket tenni. De a lehetőségeket még nem merítettük ki. Itt 27 tagállam és Kína között nem változott nagyon a helyzet. A bizottság hatástanulmánya azt mutatja, hogy a beruházási megalapodás akkor vezethet több beruházáshoz, amennyire van a hármas forgatókönyv szerint zajlanak a tárgyalások, tehát a piaci nyitásról is tárgyalnak. Így a beruházási költségek 6-7%-os eh, csökkentésével is számolhatunk. A német és a brit tapasztalat is azt mutatja, hogy nagyon sokáig eltartott, nagyon hosszú évekig, amíg pozitívra fordulnak a befektetések. Amennyiben nem sikerül a vállalatoknak a kínai piacon megkapaszkodni, akkor ennek nagyon negatív hatásai lehetnének. Tehát egy beruházási megállapodás lenne a megfelelő megoldás, hogy az amortizációs költségeket csökkentsük, és hogy a KKV-knek is megfelelő ösztönzést adjunk, hiszen a nagyvállalatoknak nagyobb a lélegzetvételi lehetőségük. Fontos a szellemi tulajdon véle, védelme Kínával kapcsolatban. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy csak is azok a vállalatok sikeresek, amelyek kínai, nagy kínai partnerrel kooperálnak. Az a véleményem, hogy a megállapodás ne a közös vállalatok száma tekintetében orientálódjon. Fontos a kölcsönös érdekek figyelembevétele és stratégiai érdekek figyelembevétele. Azok a megfogalmazások, amelyek csak is az európai érdekeket szolgalmazzák, kerülendők. A kínai beruházások, Kínában meglévő beruházások nagymértékben hozzájárulhatnak a kölcsönös előnyökhöz. És nagyon fontos az, hogy környezetbarát technológiát alkalmazzanak. A kínai beruházásoknak nem szabad olyan következményekkel járnia, hogy kínai normákat vezessenek be Európába, illetve európai munkahelyek szűnjenek meg a Kínában történő beruházások miatt. Fontos az, hogy különleges zónákban ne lehessen megkerülni a megállapodásban megfogalmazott szabályokat. Tehát ilyen szabadkereskedelmi övezeteket lehetőleg ne vegyünk be, illetve kerüljük el, hogy ilyenek legyenek. A megállapodás az Európai Unió 27, nem sokára 28 tagállamára vonatkozik majd. Nagyon lényeges a teljes átláthatóság, hiszen számos agály is van. Itt az államok között zajlik a tárgyalás, és nem a befektetők és az állam között. Tehát itt államközi megállapodás van. A hatástanulmány azt is bemutatja, hogy egy kereskedelmi megállapodás opcióját nem gondolta meg senki, hiszen kínai részről nincs ebben érdek. Szerintem ez nem igaz. Hiszen volt egy ajánlat, vannak elgondolások, és nem lehet, hogy az Európai Unió, Norvégia és Svájc mögött hátrány szenvedjen. Tehát az Európai Unió nagy partnerekkel folytatott tárgyalásai nagyon gondosan kell eljárnunk. Ez vonatkozik az USA-ra, Japánra és Kínára is. Tehát a saját pozíciónk megfogalmazásánál gondoljunk a kölcsönösségre. Az ütemterv gondolom ismert mindenki számára. Júliusban lesz meg egy állásfoglalás tervezet, akkor megbeszéljük, és a határidő a módosítók benyújtására augusztus 31-e, tehát szeptemberben szavazhatunk, és októberben a plénum is szavazhat. Tehát a mandátumokról is időben akkor tudunk szavazni. És örülök kollégáim és az árnyék előadók véleményére. Well, Helmut, I'm sure... Helmut, augusztus 21-én biztos hallgatsz, hallasz majd felőlem, mert hogy akkor járnak le a módosító határidők. Mivel szeptember 22-én a Bundestagban választások lesznek, munka módra kapcsolunk augusztusban. Um, any, any other question? Nem tudom, az állandó jelentéstevők szeretnének hozzászólni? Elnök úr, nagyon köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, mondja Winkler úr. Ezzel a témával kapcsolatban néhány ötletet szeretnék veletek megosztani. 2009 óta a beruházás szintén része a közös kereskedelmi politikának. A bizottság nagyon helyesen és nagyon időszerűen 2010-ben felfedte azon véleményét, hogy nagyon jó lenne egy olyan lehetőség, hogy beruházási megállapodásról tárgyaljunk Kínával. Ez helyettesíthetné egyébként a oldalú beruházási szerződéseket, amelyeket, a, amelyeket Kína az Európai Uniós tagállamokkal kötött. Aztán két évvel később pedig azt láttuk, hogy Kína tavalyi év során az EU-Kína csúcs találkozón egyetértett ezzel az ötlettel, majd pedig a következő csúcs találkozón Kína megerősítette, hogy valóban valamikor meg kellene kezdeni a tárgyal, ö, tárgyalásokat. Hogyha megnézzük ezeket a jeleket, akkor láthatjuk, hogy mennyire fontos ez a lépés, de azt hiszem, hogyha egy kicsit felgyorsítjuk a folyamatokat, és valóban a vitát már megkezdjük, ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy milyen lehetőségeink lennének a megbeszélésekre. Szerintem itt a legfontosabb a piacra jutás kérdése az európai vállalatok számára, illetve a beruházások és a beruházók védelmének kérdése. az európai technológia védelme, illetve a szellemi tulajdonjogok védelme szintén fontos téma, és természetesen partnerséget kell kiépítenünk. Mi vagyunk, mi tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon hosszadalmas folyamat lesz ez, nem lesz könnyű egyáltalán, de úgy gondolom, hogy mi és az európai bizottság tárgyalóként arra kell törekedjen, hogy használjon fel minden eszközt e folyamat felgyorsítására. Ugyanis a beruházás a kereskedelem számára is nagyon fontos lépés, és ha tudjuk a kétoldalú kereskedelmi mérlegünk helyzetét, illetve az egyensúly hiányát, akkor láthatjuk, hogy sokkal jobb lenne a piacra jutás biztosítása a beruházások védelmén keresztül. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy a mellékhatások kérdése nem mellékes, sőt döntő. Itt a kínai realitás melléktermékeiről van szó. Tudjuk, hogy nem igazán törődnek a szellemi termékek jogaival, és lehet hatósági probléma is ebből. Tudjuk, hogy ebből adóügyi problémák is lehetnek. Tehát, hogyha beruházási megállapodást kötünk, akkor itt a mellékügyekről is beszélnünk kell. Hiszen ezeket a dolgokat is tisztázni kell Kínával. Tehát a KKV-k számára pedig döntő jelentőségű lehet ez, hiszen nekik nincs hosszú tapasztalatuk, például a Volkswagennek megvan a régi tapasztalata, viszont aki kezdő, az ismét szembesül ezekkel a problémákkal. És itt inkább negatív tapasztalataink vannak másodszorban. Európában gyakran félünk a kínai befektetőktől. Ez nagy mértékben attól függ, hogy a, a, szoci, a szociális párbeszéd hogyan zajlik. A munkügyi kapcsolatok, a munkavállalók védelme Európában rögzítettek. De sikerül, sikerült néha megoldani ezt kínai befektetőkkel is. Például a Volvo egy ilyen eset, a vállalat erősödött, a új tulajdonosok tiszteletben tartották a meglévő munkaügyi kapcsolatokat. És ez természetesen rögzítenünk kell, hogy a munkavállalók jogait a kínai befektető vegye figyelembe. Harmadsorban, hogyha megnézzük, hogy befektetési viták hogyan alakulnak, és hogyha ezeket egy békéltető mechanizmussal meg tudjuk oldani, közvetítéssel, mint a nagy koncernek esetében, akkor csak is az lehet a megoldás. Hogyha a KKV-kre gondolunk, hogy az állam tárgyal az állammal. Ebben az esetben az Európai Unió tárgyal Kínával a KKV-k érdekében. És itt ne csak a nagyvállalatok tárgyaljanak az állammal, hiszen nekik megvan lehetőségük a finanszírozásra. Köszönöm szépen, Bent. Egy felszólaló maradt még Franciska Keller. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Helmut ezt a bevezetőt. Néhány kérdésem lesz egyébként, mivel nagyon fontos témáról van szó, de egyébként főként a bizottságtól szeretnék kérdezni. A bizottság azt mondta, hogy a helyzet megváltozott, és korábbiakban nem volt megfelelő az idő. A beruházási megállapodáshoz most viszont úgy tűnik, hogy elérkezett az idő, és most érkezett el az idő, miközben Kína, illetve hát amint amit tőlük hallunk, az az, hogy a legutóbbi csúcsalálkozóda semmi nem, válaszol, nem változott meg, és semmilyen előzetes kötelezettségvállalásban nem egyeznek bele. Tehát akkor a kínaiak részéről az elmúlt nyolc hónapban nem változott semmi, akkor a bizottság miért gondolja, hogy elérkezett az idő, és megfelelőek a feltételek, és Kína most már hajlandó a piacra jutás lehetőségét megnyitni, és ez irányba kötelezettségeket vállalni. Azt sem értem igazán, hogy a kínai beruházóknak már lehetőségük van az Európai Uniós piacra jutni, és az EU nyilván szeretne ugyanilyen piacra jutást kapni Kínában. És miért lenne jó Kínának ez a megállapodás? Azt tudjuk, hogy nekünk jó lenne. Úgy tűnik, hogy Kína előfeltételként kötheti az FDA-re vonatkozó megállapodásokat. Ezt is szeretném kérdezni a bizottságtól, és azt is hallottuk a tagállamoktól, hogy biztonsági problémák merültek fel, ismeretlen kínai beruházók átvettek európai vállalatokat, olyan beruházók, akiknek korábban színét se láttuk, és most pedig európai vállalatokat vásárolnak fel, és az innovatív uniós technológiát veszik át. Úgyhogy a megállapodásban a gyanús felvásárlásoknál egyfajta záradékot építhetnénk be a szövegbe. Egyes tagállamok egyébként már rendelkeznek nemzetbiztonsági mechanizmusokkal kétoldalú megállapodásaikban. Hogyan lehetne tehát ezt a lehetséges konfliktust megoldani? Ez számomra nem volt egészen világos vagy egyértelmű, hogy ennek a meghatározása milyen lenne. A bizottság az állami vállalatok szuverén vagyon alapokban való részvételőkkel kapcsolatban milyen álláspontot képvisel? Hogyan lehetne erős, határozott versenypolitikai fejezetet érvényesíteni Kínával? A külföldi beruházásokat Kína blokkolhatja, van erre egy eszköze, és a bizottság hogyan tudja biztosítani, hogy Kína nem fogja ezeket az eszközöket felhasználni, hiszen ez a beruházási megállapodásokat nullássá tenni. Aztán egy vállalati társadalmi felelősségvállalási záradékot nem lehetne-e beemelni erre a, ebbe a megállapodásba illetve a környezetvédelmi és szociális rendelkezések számunkra nagyon fontosak, hogyan a sejthette. Köszönöm szépen, Filip Palacio Sude a bizottság részéről. Önnek adom meg a szót. Thank you eh, for the... Köszönöm a kérdéseket. Of course, I mean, eh, Az összes eh, témával foglalkoztunk, amelyeket említettek a felszólalók. Természetesen eh, érdekünk fűződik ahhoz, és ezt ki is fejeztük, hogy számunkra olyan eh, megállapodás szülessen, amely eh, védi a beruházásokat. Ez a ráció a hatástanulmány mögött, amelyekről szó volt. Már több alkalommal kommunikáltuk ezt a kínai tárgyalófélnek is, hiszen nagyon fontos az, hogy a piacra jutási lehetőségekről is tárgyaljunk. A garanciákat továbbra is követeljük, és a közös bizottsággal eh, Kínában is eh, megtárgyaljuk ezeket, és amikor a bizottság képviselői Kínába utaznak, akkor meglátogatják a hatóságokat is, hogy eh, garanciát kérjenek. De természetesen az időzítés is fontos, hogy a mandátum mikor, hogyan legyen meg. A tagállamok most gondolkodnak rajta, mi reméljük, hogy a tárgyalásokat a következő csúcson indítjuk meg hivatalosan, de még szükségünk van a kínaiak visszajelzésére is. Helyes az, hogy a hatástanulmány egyik opciója az, hogy foglalkozzunk ezzel, de azt 2012-es szeptemberi csúcs előtt beszéltünk az együttműködési csomagról, hogy szabadkereskedelmi megállapodás szülessen. A hatástanulmány úgy készült, hogy mindkét észről megvalósítható tartalma legyen. De a mi álláspontunk az, hogy már eldöntöttük, hogy beindítjuk a beruházási megállapodást. Ezen kívül a szabadkereskedelemről később gondolkodunk el. Tehát pillanatnyilag beruházási megalapodást szeretnénk kötni. Igen, az egyik fő probléma a szellemi tulajdon védelme. Szeretnénk a megalapodásban rögzíteni a szellemi tulajdon védelmét a tárgyalási iránymutatókban is szerepel, természetesen a tárgyalások alatt is figyelembe veszük, de nem látok itt ellentmondást ebben a pontban, hiszen Kína is aláírt már ilyen szellemi tulajdon védelméről szóló megalapodásokat egyéb partnerekkel. A tárgyalási iránymutató az állam közi tárgyalásból indul ki, tehát az állam és az állam között. Nagyon fontos a fenntartató fejlődésről szóló feltételek fenntartása, nagyon fontos, hogy ilyen szellemben haladjanak a tárgyalások. Szeretnénk mindazon elemet bevonni, amely összefügg a fenntartató fejlődés agendájával. Ez egy olyan dolog, egy olyan megállapodás, amely az első ilyen az Európai Unió számára, Kína számára nem. Tehát eh, meg kell találnunk a megfelelő megoldásokat. Enterprises and sovereign wealth funds, this is something that... Tehát eh, figyelembe vesszük azt is, hogy eh, milyen gyakorlatok léteznek még olyan országok részéről, akik tárgyalnak Kínával. Pillanatnyilag szeretnénk az állami vállalatok működését vizsgálni. A kínaiak részéről Európában történő beruházások 80%-a állami vállalatok befektetése, vagy olyan vállalatok, amelyek preferenciával rendelkeznek a kormányzat részéről. Ezt természetesen figyelembe veszük a tárgyalások során. A nemzeti biztonsági átvilágításnál ez nem előfeltétele a bilaterális beruházási megállapodásoknak. Ilyen fajta dolgokat nem tervezünk, a kétoldalú megalapodásba bevenni. De természetesen vannak tagállamok, amelyeknek megvannak a saját nemzeti biztonsági átvilágításuk. Politikai opcióról van szó, hogy hogyan haladhatunk előre a jelenlegi helyzetből, ahol pillanatnyilag csak egy különféle nemzeti biztonsági átvilágítási egyveleg van. és a tárgyalások során majd kiderül, hogy hogyan haladunk tovább. Szerintem mindennel foglalkoztam, hogyha nem, akkor nagy örömmel visszatérek. Köszönöm szépen. A módosítók határideje ugyanaz, mint az előző szövegnél volt, akkor következik most a tízes napi rendi pont harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához a közbeszerzések során tovább az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások. Ez egy bizottsági eljárásra vonatkozik, a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésről február 8-án az INTA bizottság az Európai Parlamenttől egy hatástanulmányt kért, tehát, hogy a bizottság hatástanulmányáról készítsen egy részletes véleményt. Ebben a hatástanulmányban számos kérdés merült fel, és a szakbizottság megkezdte a munkáját ezzel kapcsolatban. A szakbizottságunk a parlament szolgálatait arra kérte fel, hogy számos kérdéssel részletesen foglalkozzanak, amelyek szerepes tanulmányban, mint például az EU közbeszerzési piacainak nyitottsága, a piacok megnyitásának lehetséges pozitív hatásai, munkahelyteremtésre való kihatás, illetve a megtorló intézkedések kockázata, illetve adminisztratív terhek, mm, KKV-kre való kihatás. Daniel, arra kérnélek, hogy várjál még egy kicsit. Először hallgassuk meg Alkafel asszonyt. Tessék, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fogok szólni. Négy szakértői dokumentumot kaptak, úgyhogy ezeket most nem fogom túlságosan részletesen megvizsgálni, csak szeretném kiemelni a legfőbb megállapításainkat. És két nagyon rövid megjegyzésem lenne a folyamatra vonatkozóan. Az ilyen részletes vizsgálatoknak nem az a célja, hogy megítéljük a, tan- a javaslat tartalmát, hanem inkább módszertani kérdésekre szerettünk volna összpontosítani. Azt akartuk megnézni, hogy az Európai Bizottság hatástanulmánya lehetővé teszi a szakbizottság számára, hogy a javaslat tartalmát megvizsgáljuk, milyen feltételezésekkel élhetünk, milyen uh, szándékos vagy nem szándékos következményei lehetnek ennek a javaslatnak. A második megjegyzésem a folyamattal kapcsolatban. Független szakértőket kértünk fel, ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy ez nagyon technikai jellegű téma, és nagyon kényes is. Független szakértőkről van szó, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy semmilyen érdekük nem fűződik ehhez a témához, hanem az is jelenti, hogy egymástól függetlenül dolgoztak, tehát nem tudták, hogy van egy másik kolléga, aki ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkozik. És nagyon meglepőenek tartottuk, hogy tulajdonképpen hasonló következtetésekre jutottak minden négyen. Ezek legalábbis nem voltak egymásnak ellentmondó vélemények. Az első dokumentumot Máté Fince úr írta, aki itt ül mellettem, aki volt olyan kedves, és eljött erre az ülésre, és nagyon szívesen válaszol majd a kérdéseikre. A következő dokumentum a SEPS részéről érkezett, sajnos a szakértő nincs itt, igen, az elsőt Vince Máté úr írta. Pedro Teles professzor úr a Bangor Egyetem részéről, az SMI, a KKV-k helyzetét vizsgálta, és Dimitri professzor pedig a Szienai Egyetem részéről nagyon érdekes megállapításokkal élt, mégpedig a játékelmélet alapján közelítette meg ezeket a kérdéseket. Az INTA bizottság részéről kérdéseket vetettünk föl, illetve általános megjegyzésekkel is szerettem volna élni. Jól tudjuk, hogy ez a hatástanulmány olyan területen készült, amelyen nem túl könnyű hatástanulmányt készíteni, nagyon sok feltételezésből kell kiindulni, ezért a dolgozatok, amelyeket kaptunk, eléggé kritikus hangvételűek voltak, ahogyan önök is észrevehették, de ez a kritikus jellemző talán nem lesz meglepő a DG Markt és DG Trade-ben dolgozó kollégáinknak, ugyanis a bizottságon belül van egy belső ellenőző mechanizmus, tehát az Európai Bizottságból kiérkező hatásvizsgálatokat egy szerv vizsgálja meg, egy belső szerv, nagyon kritikus egyébként, és egy sort szeretnék a második véleményből idézni. Azt mondja, hogy az elemzés az alátámasztja a javasolt EU-s cselekvés szükségességét, ez azonban meglehetősen gyenge. Tehát az Európai Bizottságnak a hatástanulmányt értékelő szerve sem sincs meggyőződve arról, hogy ez valóban előrelépést jelent. Aztán, ami a piacok nyitottságának kérdését illeti, Rendez úr dolgozatában nagyon kritikusan elemzi azt, hogy ezt a nyitottságot hogyan mérte az Európai Bizottság. Először is a méréseit a GPA adatokra alapozza, azonban tudományos irodalomban azt állítják, hogy ezek a számadatok meglehetősen szánalmasak, sőt, nagyon elavultak. Tehát amikor a bizottság ezeket a számadatokat felhasználta a GPA megállapodásról, ezek az adatok már akkor elavultak voltak. A bizottság csupán a közbeszerzési piacok egy al részével foglalkozik, és az egyéb szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem, amelyek hozzájárulhatnának a piac nyitottságához, illetve a piacok jogi nyitottsága, illetve valódi nyitottsága között azért nagy a különbség. A nyitottság, a piac nyitottságának értékelése valószínűleg téves, tehát ez a tényleges nyitottságra vonatkozó értékelés. Ugyanis a szakértő azt mondja, hogy az EU piacok közbeszerzési piacának nyitottsága ténylegesen nem nagyobb, mint a legnagyobb kereskedelmi partnereké, mint például Mexikó vagy India. Tehát a hatásvizsgálat pillére a rendelet alapja az, hogy az EU piac nyitottabb, mint a nagykereskedelmi partnerek piacai, és ez a feltételezés pedig nem szükségszerűen bizonyított, legalábbis nem annyira, amennyire elvárható lenne. Úgyhogy a bizottságtól további pontosítást kell kérni. Ez pedig arra is vonatkozik, hogy a nagy kereskedelmi partnereknél jól lehet korlátozottabb ösztönzőkkel élhetnek a piaci nyitottság esetében. A bizottság azt állítja, hogy az EU már eleve nagyon nyitott, ez a gyakorlatban azonban nem feltétlenül igaz. És ebből pedig az derül ki, hogy a munkahely teremtésre való hatás is túlértékelt lehet. A szakértő azt mondja, hogy ez még a legjobb esetben is csupán egy megközelítő becslés, nem pedig kőbevésett dolog. A KKV-kre való kihatás csupa, ezt csupán részlegesen értékelték, csupán a lehetséges nemzetközi környezetben, illetve nemzetközi hatásban vizsgálták ezt. De nagyon fontos, hogy azok a KKV-k, amelyek közbeszerzési eljárásokon kívánnak részt venni harmadik országbeli vállalatokkal versenyezve, és a globális ellátási lánc keretén belül nagyon valószínű, hogy egyes Európai Uniós KKV-k alvállalkozóként is érdekelt, érdekeltek lehetnek a pályázókkal együttműködve. Hogyha egy ilyen megjegyzést teszünk, a legkevesebb az, hogy azt pontosan megvizsgáljuk, hogy milyen kihatással lesz a KKV-kre. Nem azt mondjuk, hogy nagy kihatással lesz a kkv életére, de a hatástanulmány nem foglalkozik ezzel kellő mértékben. Ami pedig a megtorló intézkedéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy nem veszik kellően figyelembe, hogy a megtorló intézkedések nem csupán a közbeszerzési eljárásokon belül valósulnak meg, hanem azokon túl is, és a hatástanulmány ezzel nem foglalkozik. Az 5 milliós küszöb pedig nem megalapozott, nem indokolt, úgy tűnik, hogy ez önkényes, de talán az Európai Bizottság erre további magyarázatot adhat, illetve van egy nagyon fontos, kulcsfontosságú pont, ez pedig minden hatástanulmánynál alapvető fontosságú. Az Európai Bizottságnak az alap kiinduló pontot is le kell írnia, nem csak statikus szempontból, hanem azt is bemutatnia, hogy ez a jövőben hogyan fog alakulni, még akkor is, hogyha nincs erre vonatkozó jogszabály a globális kereskedelmi megosztottságok átalakulása alapvető fontosságú lenne. Tehát hogy a bizottság mit gondol arról, ez a helyzet hogyan fog alakulni, ne csak azzal foglalkozom, vagy abból induljon ki, hogy 2011-ben milyen volt a helyzet, hiszen ez már most valószínűleg elavultnak számít. Ami hiányzik a hatásvizsgálatból az az, hogy az adófizetőkre milyen kihatással lehetnek az egyes opciók. Ez teljes mértékben hiányzik vagy pedig nagyon részlegesen foglalkoznak, érintőlegesen foglalkoznak ezekkel. Akkor itt most be is fejezném, utaltam a dolgozatokra, úgy gondolom, hogy ezek azok az elemek, amelyeket a bizottsággal meg kellene vitatniuk, főként ami a feltételezéseket, illetve a becsléseket és számítások módszerét illeti. Köszönöm. Köszönöm, most Dánielnek adom át a szót. Nagyon érdekel, hogy mit mond. És most megadom a szót. Kedves Robert, köszönöm. Hogyha meghallgatjuk a hatástanulmányt, akkor szerintem helyes döntés volt, hogy időt szántunk arra, hogy megkértük a parlament hatástanulmányokkal foglalkozó osztályt, hogy nézze meg ezt az anyagot. Hiszen kiderültek gyenge pontok, de hogy teljesen megsemmisítő ítélet született, az meglepett. A üzenet, amit magammal viszek, az az. Az a kérdés, ami az igazi nyíltság kérdése. Tehát az európai piac tényleg nyitottabb, mint a világ többi részén lévő piac? Ez egy dolog. Igen, túl becsült hatások, a fejlesztés és az alapvonalra nem figyeltek, az adófizetőkre gyakorolt hatás, tehát szerintem világos, hogy a bizottságnak foglalkoznia kell néhány ponttal itt. Azonban két dolog nagyon lényeges és tisztázandó. Tehát itt nem egy olyan eszközről van szó, hogy bezárjuk a piacunkat, tehát nem erről van szó. Milyen területeken akarjuk bezárni a piacainkat? Christopher Fjellner fog majd elképzelhetőleg beszélni erről, ott van a Nikoló Rinaldi jelentés, amelyben azt halljuk, hogy bizonyos területeken bezárjuk a piacokat, hogy megnyissuk a vállalataink számára azokat. A hatástanulmányban az is világos lett, hogy mindenképpen számítanunk kell arra, negatív hatásai lennének. Tehát örülnék, hogyha a bizottság foglalkozna a kritizált pontokkal. Másrészt pedig, és ezt világosan elmondom, a parlamentben mi vagyunk a jogalkotók, és nagyon hálás vagyok, hogy négy külső szakértő is foglalkozott az anyaggal. Mindenkinek tanácsolom, hogy olvassa el. Ezeket a véleményeket a hétvégén elolvastam. Én is nagyon építőek, de nekünk komolyan figyelembe kell vennünk itt azt, amit hallottunk. Megvan a közös célunk, közös célunk pedig az, hogy a nemzetközi piacok tovább megnyíljanak, és hogy a vállalatok helyzete ezáltal javuljon. És a hatástanulmány osztály az elkövetkező napokban, hetekben foglalkozik majd a bizottság anyagával, hiszen hallottunk most néhány kritikus pontot, ezeket valószínűleg ki lehet javítani, de igazából nem az egész jogalkotás kérdőjeleződik meg, hanem van egy házi feladat, és ezt pedig meg kell írni. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bizottság most mit mond. Yes, well, what I... Amit javasoltam volna, az az, most nem akarunk állandóan hatástanulmányokat írni, van egy a bizottságnak, ez érdekes. Szerintem térjünk vissza majd ehhez. Amikor a bizottság válaszolt. Várjuk meg, amíg a bizottság ezt meghallja és válaszol. Szerintem. Tehát nagyon érdekes, amit hallottunk. Köszönöm. Én is úgy gondolom hogy jó volt, hogy kinyitotta a szemünket a dolog. Hát hogyan lehet munkahelyek számáról jósolni? De a kérdés, hogyha egy ilyen eszközzel élni akarunk, hogy munkahelyeket teremtsünk, ki kell jelentenünk, hogy ez azt jelenti a hatástanulmány után, hogy kevesebb munkahely lesz a jogalkotás alapján, vagy hogyan? Hogyan alkossunk jogot úgy, hogy tényleg legyenek munkahelyek? Hogyan érjük el ezt a hatást? Most anélkül, hogy itt nagy becslésekbe bocsátkoznánk. Felmerül a kérdés, hát hogy nem akarjuk a piacot bezárni, hanem a tisztességtelen piacra jutásról beszélünk. Ezt is tisztázzon kell. Hiszen ez a 3A opció, ami a KKV-kre vonatkozik, hogy akkor ott nem engedünk be harmadik országból befektetőket, ezen a legjobb hír a KKV-knek, de szerintem ezt nem lehet megcsinálni. Itt meg kell néznünk, hogy itt a jogalkotás módszereivel a tisztességtelen versenyt hogyan tudjuk megakadályozni. És akkor még felmerül a kérdés, de facto és de jure. Hogyha de facto nem vagyunk annyira nyitottak, ahogy gondolnánk, akkor a fölmerül a kérdés, miért? Esetleg ennek az az oka, hogy a lehetőségeket a tagállamok nem aknázzák ki? Van valamilyen rejtett agenda? Én mindig abból indulok ki, hogy mivel én jogállami ember vagyok, akkor itt, amit a jogalkotó elhatároz, az meg is valósul, de hát úgy látszik, hogy nem. Mindenképpen találnunk kell néhány választ. Nem tudom, hogy most az időterv hogy néz ki, de nagyon érdekel, hogy a bizottság ehhez mit mond. Emma? Köszönöm. Amit olvastunk itt a hatástanulmányba, ez nagyon kiózanító volt. És akudom. Itt nem fogom megismételni, amit hallottunk, de az biztos, hogy a bizottság anyaga nem a realitásokon alapul, hanem kívánságokon. Tehát például olyan országok, mint Kórea, Kína, egyre inkább megnyílnak az évek során. És most szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet azt állítani, hogy ez az eszköz még szükséges a nyitottság ennek a fázisában? Hát itt a harmadik országokkal szemben hátrányban vagyunk. Szeretném hallani a válaszokat, de tudnunk kell. És bármilyen érdekeket viselünk szíven. Gondolkodnunk kell a káros hatásokra is. És az elmúlt hetek során láttuk, hogy mi történik nemzetközi téren a kínaiak esetében, tehát hogy azonnal megtorlások, megtorló intézkedések lehetnek. Tehát ez itt egy szerencsejáték, és lehet, hogy a végén vesztünk. Mert a többi piac nyitottabb a világban. Tehát itt igazából az emelő hatás, amelyet annyira vártunk, tehát ennek nagyon erősnek kellene lennie hiszen pillanatnyilag eléggé sok kockázatot látok. Itt az előadók, árnyék előadók csoportja összeül, és szerintem az előadók tárgyalják meg, hogy itt milyen agenda szerint szeretnének dolgozni, és vizsgálják meg itt az adatokat. Hiszen az utalások a tanács részéről, és azt mutatják, hogy nincsen előrehaladás. Hát fel kell tennünk a kérdés, hogy mennyire, mennyire érdemes ezzel foglalkozni, hogyha sehova sem megy. Jana? Itt a... Igazából. Jana, igen. Jana, tudom. Tudom. Én csak azt mondom, hogy ehhez vissza fogunk térni. A legközelebbi ülésen mivel nagyon kemény napi rendünk van. Nem tudtunk háromkor kezdeni, és nem az én hibám volt, hanem néhány tagunk hibája volt. Si, uh, déjà vous, euh, vous dire, et j'évoquerai ce point en réunion des coordinateurs euh, demain. Köszönöm szépen. A koordinátorok ülésén is el fogom ezt holnap mondani egyébként, csak annyit szerettem volna most megosztani veletek, hogy a frakcióm, és nagyon remélem, hogy a parlament is eléggé ledöbbent azon a nyilatkozaton, amelyet Barózó úrtól hallhattunk, és az audiovizuális szolgáltatások kivételét javasolta az USA-val kötendő megállapodásból. Tehát Barózó úr így beszélt a tárgyalások eredményéről, illetve a tanács és a parlament véleményével kapcsolatban azt szeretném elmondani, Remélem, hogy ennek a bizottságnak az elnöke a koordinátorok ülésén holnap nagyon keményen fogja ezeket a kijelentéseket bírálni. A második pont, önök tudják, mint ahogy én, hogy Twitter létezik, hogy van a bizottságnak egy Twittere, és önök láthatják, hogy ott jönnek a tweetek, hogy megvan már a megállapodás a Japánnal, akkor 0,6-0,7 további növekedés bővítést érnénk el. Önök tudják ki nagyon jól, hogy ezek a tárgyalások megzajlanak, és az Egyesült Államok esetében 0,5%-os növekedést írnak elő. A szakbizottság előtt és a Koordinátora külésen, is mondtam, hogy legyen egy értékelés, egy megfelelő önálló értékelés, amikor megnézik az Európai Bizottságnak a hatástanulmányait, akkor azok rosszul készültek, rosszul vannak megcsinálva. És akkor ilyen rosszul elkészített hatástanulmányok alapján fogjuk döntéseket hozni, amelyek érintik a, a, a jövőbeni politikánkat az említett országokkal. A, Szeretnénk tehát, hogy készítsünk egy ellentanulmányt, egy másfajta hatástanulmányt, amelyik független szakértők által legyen elkészítve, hogy meglássuk, hogy a bizottságnak a módszere, amit alkalmazott, és a tanulmányai azok megfelelnek, vagy nem felelnek meg és azt szeretném, hogy legyen egy vita arról, hogy milyen értelme van, a, a, milyen politika értelme van a közbeszerzéseknek. Nagyon fontos, hogy átgondoljuk ezeket. Tudják önök, hogy miről van szó, foglalkoztatás, foglalkoztatottság növelés, stb tudjuk nagyon jól, hogy milyen fontosak ezek. Környezetvédelmi szempontból, munkahelyek biztonsága szempontjából, a hatástanulmányok azt mutatják, hogy a bizottság javaslata se nem hasznos, se nem szükségszerű, és ezért úgy gondolom, hogy egy nagyon font nagyon komoly vitát kell erről le, folytatni. Köszönöm szépen. Uh, Helmut, um... Helmut, azt szeretem volna mondani Janiknak először, hogy nyilván Danielnek tartozik ez a hatáskörébe, hiszen ő a jelentéstevő. Helmut, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy a tulajdonképpeni vita azt mondja, hogy vissza kellene venni ezt a jogalkotási kezdeményezést. De még a koordinátorokkal beszélettünk erről holnap, hiszen igazából a jelenlegi adatok nem adnak alapot a további munkára. Tehát először nézzük meg, hogy milyen adatokra támaszkodhatunk, milyen adatokra nem támaszkodhatunk, és még egy szó, nagyon kritikus összgazdasági helyzetben vagyunk az Európai Unióban. És hogyha munkahelyek vannak egy nagyon érzékeny területen, akkor ki is jelenthetjük, hogy a megszorítások a belső piacon is nagyon keményen érintik az embereket. Tehát az európai piac zsugorodik. Hogyha ezeket a külső aspektusokat is figyelembe vesszük, akkor igazából kettős kényszer alatt állunk. Alapvetően szeretnénk erről beszélni. Sajnos a vállalatoknak ez rossz hír. Ez rossz hír a fogyasztók számára, és ez rossz a vállalatoknál foglalkoztatottak számára. Úgy gondolom, hogy amit világos lett, világosá vált, a hatástanulmány esetében is az Európai Parlament legalábbis úgy értelmezte, hogy nem profitálnak ebből a KKV-k. Rengeteg dolgot újra kellene olvasni. Én az előadónak azt javasolnám, hogy erről még elbeszélgetünk, hogy hogyan tudjuk folytatni. Köszönöm. Köszönöm, Helmut. Most a bizottságnak adom át a szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. DJ Marktot képviselem, és mellettem pedig a DJ Trade egységvezetője ül. Először is az a tény, hogy a jogi nyitottság, vagy tehát a de jure nyitottság a kiinduló pontja annak a rendszernek, ami működik. Mind a kettőre szükség van. És azt szeretném felvetni, hogy a közbeszerzés nemzetközi téren, illetve a világszintéren nem csupán arra vonatkozik, hogy milyen piacra jutási lehetőségek vannak, hanem arról is szól, hogy legyen egy szabályokon alapuló rendszer, amelyben vállalataink egy előre jelezhető jogi keretrendszerben működjenek, amikor a világ más országaiban pályázatokon vesznek részt. Úgy hiszem, hogy ezek a szabályok azok, amelyek egy előre jelezhető rendszert, egy előre látható rendszert alkotnak, és pontosan ez az igazán fontos a KKV-k számára, hiszen nekik nem állnak rendelkezésre ugyanazok az eszközeik, mint a nagyvállalatoknak, amikor harmadik országokban pályázatokon vesznek részt. Figyelembe kell venni tehát, hogy a nemzetközi téren a közbeszerzési eljárásokon való részvétel olyan eszköz, amely átláthatóságot, nyitottságot okozhat illetve teremthet meg. De ahogyan elmondtam, a piacon való részvételre vonatkozó adatok ezzel kapcsolatosak. A kérdéssel az Európai Parlament hatástanulmányi egysége is foglalkozott, ezért gondoltuk az 5 milliós küszöbértéket. Azért választottuk ezt a hatodik cikkben egyébként, mert nem akartuk, hogy a nem fontos vagy triviális szerződések is bekerüljenek ebbe a nagyon kényes eszközbe nyilván lehetett volna 4 millió 800 ezer és nem pedig 5 millió, nem tudom, hogy ez igazán annyira nagy különbséget jelentett volna, de az 5 millió a szerződések 7%-át jelenti, illetve a szerződések értékének 60%-át. Ezért úgy gondoltuk, hogy itt valóban olyan szerződésekről van szó, amelyek számítanak. Most pedig a DigiTrade-ből kollégám szintén hozzá fog szólni. Úgy gondolom, hogy ezt a vitát folytatnunk kell, és mondanom sem kell, hogy a parlament hatásvizsgálati egységétől kapott anyagot nagyon körültekintően meg fogunk vizsgálni, kellő körültekintéssel, hiszen egy másik társintézmény munkája ezt szükségesé teszi. Nagyon köszönöm. Ahogyan kollégám elmondta, egészen hatalmas munkáról van szó, amelyet meg kell vizsgálnunk, nagyon sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatban. Én most tulajdonképpen egy fő kritikával szeretnék foglalkozni, és a többi következtetés is egyébként ebből, ebből fakad. Tehát a jelentésben, amelyet a bizottság készített, értékeltük a nyitottságot, mégpedig olyan kötelezettségvállalásokon keresztül, amelyeket nemzetközi kereskedelmi partnerek tettek. Tehát, hogyha nincsen kötelezettségvállalás, arra vonat, az a piacra jutás, amelyet vállalataink jelenleg élvezhetnek, azok jogilag nem biztosítottak, és nagyon gyakran azt láttuk egyébként számos esetben, hogy egyes piacokat lezártak a szakpolitikai változtatások következtében. Hogyha ezeket az adatokat, eredményeket megnézzük, megvizsgáljuk, akkor szerintem az Európai Parlament hatásvizsgálati szerve és közöttünk nincsen olyan ellentmondás, amely azt mutatná, hogy az adataink a nyitottságra vonatkozó adataink ne felelnének meg annak, amit állítottunk. Mi a kötelezettségvállalások alapján vizsgáltuk meg, illetve a penetrációs ráták alapján. A nyitottság vizsgálata során nem csak mi alkalmazzuk ezt a megközelítést, nem tudom, hogy megvizsgálták-e például, hogy ezekkel a kérdésekkel a WTO milyen módon foglalkozik. A WTO régiben kiadott egy eh, jelentést a kormányzati közbeszerzési eljárásokról, és nagyon sok következtetés, amely a módszertanhoz kapcsolódó ott is felmerül. Először is. Ez a dolgozat a kötelezettség vállalásokon alapul, amelyeket az általános preferencia rendszeren keresztül tettek. A piacra jutási lehetőségeket vizsgálta meg, illetve a piaci penetrációs rátákat. Tehát nem a kisújunkból ráztuk ki ezt az eredményt, hanem egy másik jól ismert nemzetközi intézmény módszerét alkalmaztuk. Az adatokkal nyilván problémák merültek fel, ezekre utaltak egyébként a kollégák, nagyon kevés adat áll rendelkezésre, nem jó adatok ezek, és még az általános preferenciarendszerekkel kapcsolatos adatokat is nehéz volt felhasználni. Úgyhogy az első olvasatból, amelyet a parlament készített a hatásvizsgálatban ezek a problémák derülnek ki. Hogyha megnézzük a VTO dolgozatát, egy olyan tanulmányra utalnak, amelyet a DJ Mark beli kollégáink készítettek, és hogyha megvizsgáljuk, hogy a piacra jutásnak milyen nyereségei vannak, azt nem csak határon átnyúló szempontból lehet megvizsgálni, hanem a területen található külföldi tulajdonú partnereket is meg kell vizsgálni. A közvetett, illetve közvetett határon átnyúló hatásokat is meg kell nézni az Európai Uniós piacok tekintetében. Meglehetősen nyitott külföldi tőkebefektetési rendszerünk van, és ezek pedig határon átnyúló módon az Európai Unióban már székhelyen rendelkező, azonban külföldi tulajdonú cégekre is vonatkozik. Hogyha megnézzük a tanulmányt, akkor azt látjuk, hogy a sikerességi ráták széles körben összehasonlíthatóak, és tulajdonképpen mindegy is volt, hogy ez belföldi vagy külföldi beszállítóktól érkezett. A de facto, tehát a tényleges nyitottsága a piacok esetében a orosz-indiai adatok hasonlóak az európai adatokhoz. Ez azt mutatja, hogy túlságosan nagymértékben összpontosítanak a penetrációs rátára, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy milyen lehetőségeik vannak az uniós vállalatoknak a külföldi tulajdonú vállalatokkal részt venni ezekben az országokban, az OECD egyik jelentése azt mondja, hogy a külföldi tőkebefektetésnek hogyan lehet a piaci nyitottságát vizsgálni, az a három ország, amelyeket megemlít, hogy nagyjából összehasonlíthatóak az EU-val, Kína, és egy kicsit lejjebb található India és Oroszország a szigor tekintetében, tehát elmondható, hogy az Európai Uniós vállalatoknak nagy nehézséget okoz a piacra jutás. Illetve még két dolgot szerettem volna kiemelni, ugyanis ezek is szerepelnek a dolgozatban, hogy azt javasolták, hogy túlértékeljük a piac lezárásának kockázatát egyértelműen figyelmeztetnek arra, hogy az országok, vannak olyan országok, amelyek hajlamosak nacionalista, illetve érdekeket védeni, nemzeti érdekeket védeni, és lezárhatják piacaikat annak érdekében, hogy biztosítsák saját érdekeik védelmét, ezt nem csak az Európai Bizottság jegyezte meg egyébként, hanem a VTO is. Úgy gondolom, hogy itt akkor befejezhetném. Természetesen nagyon körültekintően meg fogjuk vizsgálni a parlament bírálatait, de azt hiszem, hogy az alapkritikákra már sikerült válaszolnom, vannak a piaci penetrációs ráta megközelítésnek bizonyos veszélye, veszélyei, de az Európai Bizottság nem az egyetlen, amely ezt a megközelítést alkalmazza. Köszönöm szépen. Uh, Daniel, de wish to come? Köszönöm szépen, Daniel. Még egyszer. Sokat nem tudok mondani. A bizottság sok mindent mondott, sok mindent nem mondott, tehát örülnék neki, hogyha a bizottság a következő napokat azzal tölteni, hogy átnézi azt, amit a parlamenti szolgálat írt, és a következő ülésünkön foglalkozhatunk megint a dologgal, úgyhogy ne kerüljünk nyomás alá az idő miatt. Tehát a következő ülésen foglalkozunk a témával. Néhány kérdés nyitott maradt, az alapkérdés azonban nem került megválaszolásra. Az alapkérdés az, hogy ez az eszköz alkalmas arra, hogy megnyissa további piacokat, vagy nem. És ezt nem válaszolták meg. Köszönöm, Dániel. Azt hiszem, hogy ezt a koordinátorok holnap megbeszélik. De köszönöm a prezentáciát Elke Baronnak és a bizottságnak is. Köszönöm, hogy reagált. A következő 11-es naperandi pont, zárt ülés. Tehát, mivel néhány vitánk van, akkor 5 perc pluszt kérünk a tolmácsoktól, de el kell kezdenünk most. És ha nem, akkor utána angolul folytatjuk, vagy holnapra halasztjuk. Get on with it, personally.